Welcome to the second part. Üdvözlöm a második szakbizottsági rész résztvevőit. Nagyon hosszú szavazat, szavazásán mögöttünk, de nagyon fontos döntéseket is hoztunk. Most aztán a kilences napi rendhez érkeztünk. Egyenlőtlenség csökkentése, különös tekintettel a gyermekszegészségre címmel. Megadom a jelentéstevőnek a szót első körben. Ezekben a nagyon számunkra nagyon fontos témákban, és a parlament számára is fontos témákat feltárandó. Szuber asszony a GUE frakció nevében kérem szorítkozzék 5 percre, öné a szó. Boa tarde a todos. Uh, em primeiro lugar, eu quero agradecer às organizações. Uh... Köszönöm szépen. Először is szeretném megszervez, megköszönni azon szervezeteknek, amelyek elfogadták a szakbizottságunk meghívását. Itt van például az Európai Szegénység elleni hálózat képviselője. Amikor megszerveztük a szakbizottsági titkársággal a munkát, úgy gondoltuk, hogy talán érdekes lenne először is meghallgatni azokat a szervezeteket, illetve azon szervezetek képviselőit, akik a gyakorlatban foglalkoznak a témával, akik statisztikákkal rendelkeznek, adatokkal, tényekről tudnak beszámolni. És ezért gondoltuk, hogy érdemes őket is meghívni az ülésünkre, és együttesen elgondolkodni azon, hogy mik is legyenek a főbb irányvonalak ebben a jelentésben. Portugálként nagyon fontosnak tartottam, hogy jelentés készüljön ebben a témában, és örülök, hogy én lehetek a szerzője. Az általam legjobban ismert országban, Portugáliában a helyzet a következő, minden harmadik gyermek szegénységben él. Egyeztettem különböző szervezetekkel, és úgy látom, hogy a gyermekszegénység, illetve a gyermekek témája nem választható külön a szélesebb társadalmi kontextustól. Ezzel azt akarom mondani, hogy a felnőttek munkanélkülisége, a hiányzó szociális támogatás a felnőttek és gyermekek számára, a hiányzó szociális szolgáltatások, a hiányzó fellépés a gyermekszegénységgel szemben, illetve a munkahelyek rossz minősége, mindezek nem választhatók el a gyermekszegénység problémájától. A gyermekszegénységet tehát az őt okozó problémák kontextusában kell vizsgálni. A gyermekszegénység egyébként a legtöbb országban növekvőben van. Az összes jelentés és tanulmány arra mutat rá, hogy a válság és a válság okozta károk elsődleges áldozatai a gyermekek. Amikor a jelentés előkészítésén dolgoztam, megpróbáltam különböző szervezetekkel egyeztetni, olyanokkal tehát, amelyek a gyakorlatban is foglalkoznak a témával. A múlt héten egy portugál szervezettel egyeztettem Setubal városában, és ott a szociális szolidaritás jegyében létrejött egy napközi otthon, és ott a szervezet részéről elmondták nekem azt is, hogy egyre több szülő kap pénzügyi támogatást a társadalmi integráció céljával, és egyre többen vannak közöttük olyanok, olyan szülők, akik eh, diplomával, felsőoktatási diplomával is rendelkeznek, egyetemi diplomával, viszont, hogyha ilyen eh, támogatást vesznek igénybe, akkor más támogatásoktól viszont elesnek. Azt is elmondták nekem ott a szervezet képviselői, hogy nem csak a materiális szegénységgel van gond, alapvető, az alapvető életkörülményekben hiányoznak a legalapvetőbb dolgok, a lakhatással van gond, az élelemmel és így tovább, de nem csak erről van szó, hanem a perspektívátlanság is nagyon nagy gondot okoz, illetve pszichoszociális kockázatoknak vannak kitéve a szegénységben élő gyermekek. A kezdetektől fogva azt látják, hogy a családon belül is gondok vannak, így nem tudják kifejleszteni azokat az alapvető készségeket és azt a fajta motivációt, amelyre szükség van a jobb jövő érdekében. Elmondták nekünk például azt, hogyha ezek a gyerekek játszanak a napköziben, akkor nem azt játszák, hogy a kertben vannak például, hanem azt játszák, hogy a munkaügyi központba mennek, mert ezt látják nap mint nap a szülők részéről is. Ez a realitás, és ezen csak akkor tudunk változtatni, hogyha valamilyen alapvető változás következik be a szakpolitikákban. Köszönöm még egyszer mindenkinek, és úgy gondolom nagyon érdekes meghallgatásra számíthatunk. Thank you. Köszönöm, szuberasszony. Most megadom a szót a meghívott előadóknak. Őket is arra kérem, hogy 5-6 percben mondják el mondandójukat, hogy legyen aztán idő az eszmecserére is. Először Heinz Worth-nek adom magatot a Eurochild szervezet képviselője. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget. Hozzászólhatok eszmecseréhez. A saját kezdeményezés jelentés és a parlament vállalása kritikus fontosságú ahhoz, hogy előre vigyük ezt az ügyet. Az Uber képviselő is hangsúlyozta, Portugáliában háromból egy gyerek eh, már megérzi a szegénységet és a kirekesztés. Az Európai Unióban négy gyerekből egy szenvedi meg ezt. És a gyermekkorban megszenvedett szegénység egész életre kihagy. Kapcsolódik mindenféle ö, eh, később kifejlődő függőséghez és egyéb negatív jelenséghez. Úgyhogy a szegénység megelőzése nem csak egy morális kötelezettség, hanem bizony gazdasági szempontból is észszerű. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne a rangsoroljuk előre a politikában. Én a Eurochildot képviselem itt, amely egy olyan szervezet, amely Európa szerte dolgozik a gyerekekért. Nagyon széles a tagságunk, széles körű, különösen a tagállami gyermekjogi hálózatokat szervezzük össze, amelyek kollektíve lépnek fel tagállamokon belül a gyerekek jogaiért. Ám egy szélesebb szövetséget is képviselek itt, az EU Alliance for Investigating Children, amely 24 európai hálózat szervezete, ernyőszervezete, mint szép, e- UNICEF, SOS Children Villages, hálózatok, meg más szegénység elleni ö, oktatáspolitikában foglalatoskodó, vagy, vagy lakáspolitikát erősítő szervezet. Az Európai Bizottság ajánlásának végrehajtása nagyon fontos, a Investing Children 2013-as kezdeményesre gondolok. Széles konszenzus mondja azt, hogy a gyerek szegénység ellen a gyermeki jogok átfogó érvényesítésében kell harcolni. Úgyhogy örülök, hogy megragadhatom ezt az alkalmat, hogy formálisan is elind, útjára bocsátom a, a végrehajtási kézikönyvet, melyet a szövetségem dolgozott ki. 15 részletes tanulmányt dolgoz ki, szakpolitikák és gyakorlatokat dolgoz ki, amelyek a ajánlások végrehajtásának irányelvei lehetnek. Reméljük, hogy a szakpolitikai döntéshozók és végrehajtók is jól forgathatják majd. A gyermekszegénység nem előkerülhetetlen, szakpolitikai függő kérdés, és még a, a szűkös források idején is vannak lehetőségeink. Politikai akarat kell ahhoz, hogy hosszú távú gondolkozásban ott lépjünk, ahol legszükségesebb, és minden gyereknek megengedjük, hogy kiaknázol minden lehetőségét. Ez megtérül hosszú távon mindenkinek. Hét sajátsággal van, az esettanulmányoknak csak hármat szeretnék most kiemelni. Minden esettanulmány az integrált munka fontosságát húzza alá, tehát az egyes szakmai ö, ö, zárt csatornák föl, össze kell kapcsolni. A gyermek, teljesítmény, a gyermek iskolai teljesítménye, az egészségügy, és itt nem ennyi tényezőt, egységes, holisztikus megközelítés. Van szükség nem csak koordináció, hanem párbeszéd is kell ez legyen a szakmák között be kell ruházzunk a szakértőkbe, a frontline szolgáltásokba, a helyi önkormányzatokban, közösségekben. Az infrastruktúrára tesszük most a hangsúlyt sajnos, holott az emberek körében kell változást elérni, különösen a leghátrányosabb helyzetekben, ez nem mindig infrastruktúrás kérdés. A második sajátsággal jó gyakorlatnak az aktív részvétel a gyermekeknek, meg a családoknak maguknak lehetetlen kiemelni az embereket, a gyerekeket szegénységből az, hogy értük teszünk valamit, vagy fölöttünk munkálkodunk. Az emberek ugyan eh, bezárulnak a hátrányos helyzetbe, ezeket csak belülről lehet megváltoztatni, és a szolgáltatások nyújtásának mikéntje, a szakértők képzése és támogatása ö, eh, határozza meg, hogy milyen eredményesek a programok hosszú távon. Meg arról, hogy az igazi változás csak akkor működhet, hogyha a gyakorlati szakemberek, a szakpolitikai döntéshozók, a családok és a közösség vezetői, meg maguk a családok is megértik, mert ők a jogok hordozói. Zuber úr azt is hangsúlyozta, talán a legfontosabb az, hogy a gyerekek saját önazonosságuk, saját pozitív kapcsolatai, hordozói, birtokosai lehessenek, tudjanak arról, hogy képesek saját jövőjüket meg kialakítani ez a, meg kell változtatni ezt, hogy hogyan látjuk a gyermekeket a társadalmakban, milyen perspektívában látjuk őket. A harmadik jellemző pedig az, hogy ez a tanulmány a gyakorlatot és a szakpolitikai keretet is vizsgálja. Az eredményes beavatkozás, ugye az Európai Unióban nagyon sokat beszélünk a szociális vállalkozásra, a vállalkozás barátsága arra, hogy másképp csináljuk a dolgokat, de mindegy csak akkor működik, hogyha kormányzati szak, erős szakpolitika támasztja ezeket alá. Erről biztos beszélnek majd mások. Zárásként szeretnék világos ajánlásokat kidolgozni a következő jelentés előtt az Európai Parlamentnek. Először is azt kérjük, hogy a parlament a három pilléres megközelítést vállalja fel. Egyrészt a férjesek az való hozzáférés, az hozzáférés, a harmadik pillér pedig a gyerekek bevonása részvétele. Az Európai Bizottság tanács által elfogadott ajánlások ellenére azt látjuk Európa szerte, még három megjegyzésem van. Eredetileg 10 percen volt, úgyhogy engedje meg, hogy még ezt három dolgot elmondjam. Tehát a követelések. Az EU makrogazdasági napirendjében is meg kell ez a téma, például kötelező indikátorok kell legyenek az EMU szociális dimenziójában a gyerekszegénység mutatói. A tagállamokban kötelezően alcélokat kell meghatározni az gyermekszegénység vonatkozásában, nem csak az általános szegénység csökkentésben, a 2020-as stratégiában és az Európai Bizottság megfelelő forrásokat kell előrányozzon a hatékony utánkövetésre is, például eh, a gyermek jólét indikátor portfólió kizártásával, monitoringgal figyelve a struktúrális alapokat hogyan használták föl tagállami szinten az ajánlások követésében. Számítunk az Európai Parlament támogatására, nagyon bátorító, hogy bevezettek egy gyermekjogi intergrupot, és a az Európai Bizottság, az ISZ, a Régiói Bizottság és a tanácsi szervezetek figyelme kulcsfontosság ahhoz, hogy prioritás maradjon ez a téma az EU belül. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Katarina Csecsennek a UNICEF részéről. Tessék. Thank you very much, Madam Chairman. I'm here to represent the UNICEF Office of... Köszönöm szépen. Az UNICEF kutatási irodáját képviselem. 25 tagállamban képviselteti magát a szervezetünk. Tavalyi év végén, októberben az intézetünk egy jelentést adott ki, Children of the Recession, a recesszió gyermekei címmel. Ebben a jelentésben 41 gazdag országot rangsoroltunk, ezek vagy Európai Uniós országok, vagy pedig OECD országok, és őket értékeltük 2008 és 2012 között gyermekszegénység szempontjából. Azt láttuk, hogy legtöbbször a, a pénzügyi válság, illetve a gazdasági válság által sújtott országok, Görögország, Izland, Olaszország, Spanyolország, a három balti ország, Írország, Luxemburg voltak azok az országok, ahol a gyermek szegénység rosszabbodott, ezen kívül Franciaország és Magyarország is. Természetesen a 41 ország között 2,6 millióval növekedett a szegény gyermekek száma. A 2008-as relatív szegénységi rátával számoltunk és itt csak a hasonló országokat vetettük össze. Azt láttuk, hogy a gyermekek aránytalanul, a gyermekeket aránytalanul sújtja a szegénység, különösen a gazdaságilag nehéz helyzetben levő családokat, a nagyobb családokat, a migrációs háttérrel, nem Európai Uniós háttérrel rendelkező családokról van szó. Megnéztük ezen kívül a fiatalok, azt, hogy a fiatalokra milyen hatással volt a válság, gondolok itt a foglalkoztatottságra, és azt láttuk, hogy ez nagymértékben növekedett, különösen a dél-európai országokban. És végül szubjektív eh, indikátorok alapján is eh, elemeztük a helyzetet, és azt láttuk, hogy az élelmiszerbiztonság, a stressz, illetve az elégedetlenség tényezői bizony eh, megugrottak, különösen Görögországban és Cipruson, Törökországban és Spanyolországban, valamint Olaszországban. Ezen kívül azt láttuk, hogy azon országok esetében, ahol a válság súlyosabban érintette a lakosságot, a szociális hatások is nagyobbak voltak. Ez azt jelenti, hogy a munkahelyel nem rendelkező családban a gyermekek, gyermeki nagyobb volt, és a fiatalok munkanélkülisége is ezen családokban emelkedett a legnagyobb mértékben. Zárásképpen megnéztük a szociális kiadásokat, és azt láttuk, hogy bár a szociális védelmi kiadás növekedett, a szociális hálóba folyósított kiadások növekedtek a válság során, mégis azt láttuk, hogy a családok hátrányosabb helyzetbe kerültek, tehát amikor a gyermekek és a családok segítségre szorultak, nem kaptak támogatást. Ez azt jelenti, hogy a megszorítási időszakban a gyermekekre kell összpontosítanunk, és védenünk kell őket. Nem feltétlenül a kiadások növelésével, hanem az intelligens, a pénzek intelligens felhasználásával. És végül az UNICEF üzenete az, hogy a gyermekekre kell összpontosítani, nem szabad őket figyelmen kívül hagyni a gazdaságiak nehezebb időszakban. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságira könnyebb időszakban kell beruháznunk a gyermekekbe, hogyha ismét súlyt bennünket a válság, akkor a gyermekek ne kerüljenek szem elől. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig Smolenski asszonynak adnám meg a szót, aki a Save the Children szervezettől érkezett hozzánk, parancsoljon. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy megszervezték az érdekelt felekkel együtt ezt a nagyon érdekes meghallgatást a szegénységről, sajnos egy nagyon aktuális témáról van szó. A prezentációmban, előadásomban röviden bemutatnám először is a szervezetünket. Azt elmondanám, hogy mit teszünk és milyen fő ajánlásokat fogalmaztunk meg. A Save the Children 1919-ben jött létre, és ma a munkánk teljes körűen az ENSZ gyermekjogi egyezmény végrehajtására összpontosít. 13 tagállamban dolgozunk, különböző programokat hajtunk végre a gyermekek jogainak védelmében. Tavaly a Save the Children európai tagjai a gyermekszegénységről és a szociális kirek, illetve társadalmi kirekesztésről egy jelentést készítettek, és ebben a jelentésben, illetőleg ezt a jelentést azért készítettük, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen hatással van a gyermekszegénység, illetőleg érzékeltetni szerettük volna, mennyire fontos odafigyelni erre a problémára. Azt láthatjuk a tanulmányból, hogy az összes európai országban szegénység a szegénység veszélyezteti a gyermekeket, és a nagyobb jövedelmű, illetve gazdasági teljesítményű országokban sajnos ez tapasztalható. Politikai döntésekre van szükség és megfelelő finanszírozásra a, ahhoz, hogy a nemzeti szintű intézkedések hatékonyak legyenek. Mi is azt tapasztaltuk, hogy a válság ideje alatt romlott a gyermekek helyzete, főként a marginalizált gyermekek helyzete romlott, és számunkra, illetve mi úgy látjuk, hogy mindig több dimenziói problémáról van szó a gyermekszegénység kapcsán. A háztartások jövedelme a legfőbb tényező, ez határozza meg elsősorban, hogy az adott gyermek szegénységben él-e, avagy sem. Előfordulhat, hogy a gyermekek alapvető szükségleteit nem tudják ellátni. Ugyanakkor azonban összefügg a probléma a társadalmi kirekesztéssel, diszkriminációval és a különböző szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányával. A gyermekek esetében továbbá fontos az is, hogy előfordul, hogy nem tudnak szociális, illetve társadalmi és kulturális tevékenységekben részt venni, és kirekesztve érzik magukat. Finnországban például nemrégiben egy tanulmány készült, mely szerint az alacsony jövedelmi családokban a gyermekeknek sok, sokszor le kell mondaniuk hobbiaikról, és nem tudnak részt venni a különböző tevékenységekben nem tudnak elmenni a barátaik születésnapi e, bulijára, és így tovább. Emellett sokszor kirekeszti, kirekesztik őket az iskolában is a családjuk rossz anyagi helyzete miatt. Ez nagyon drámai, és ez egész életre kiterjedő hatásokat, hatások, pszichikai hatásokkal járhat. Az, ha valaki szegénységben nő fel, azt is jelentheti, hogy az illető nem tud olyan készségekre szert tenni, amelyek lehetővé tennék a számára azt, hogy később felküzdje magát a társadalmi ranglétrán, és kikerüljön a szegénységből. Emellett készült egy további tanulmány is, amely azokat a tényezőket vizsgálta, amelyek a gyermekek oktatáshoz való hozzáférését befolyásolják Spanyolországban mi, hogyan kezelhető a probléma, és hogyan lehet megelőzni a gyermekszegénységet. Mi úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb a gyermekek jövőjébe történő beruházásra vonatkozó ajánlásokat kell végrehajtani. Azt látjuk, hogy azok az országok, ahol ezeket az ajánlásokat végrehajtják, illetve ennek megfelelő intézkedéseket hajtanak végre, ott a gyermekszegénység alacsonyabb. Látható tehát, hogy ezek az ajánlások nagyon hatékonyak lehetnek, de a végrehajtást az országokban folyamatosan ellenőrizni kell, monitorozni kell, ezt például támogathatná az Európai Bizottság. Továbbá a foglalkoztatásra és a megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó intézkedések is nagy mértékben javíthatnak a helyzeten, de ezek hatékonysága is összefügg a finanszírozás meglétével vagy hiányával. Mi úgy gondoljuk a szervezetünkben, hogy mindenképpen be kell ruházni a gyermekek jövőjébe, Mindenképpen hozzáadott érték teremthető azáltal, hogy európai szinten lépünk fel a problémával szemben. Ha nem sikerül a problémát orvosolni, akkor a nagyobb szegénység és a nagyobb társadalmi kirekeszt költségvetés Európában növelheti az egyes költségeket is. A társadalmak számára is fontos, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés, a diszkrimináció, az egyenlőtlenség okait orvosoljuk, a gyökereit orvosoljuk, ezt pedig hogy tehetjük meg úgy, hogy egy integrált megközelítést alkalmazunk, egy olyan megközelítést, amely az általam említett ajánlásokban is szerepel. Ha gyermekekre költünk, akkor azt nem költségként kellene felfognunk, hanem a jövőbe való beruházásként, és az utolsó dián pedig olvashatók a fő ajánlásaink, amelyeket az európai intézmények irányába fogalmaztunk meg. Úgy hisszük, hogy nagyon fontos, hogy most egy pozitív üzenetet fogalmazzunk meg, az európai gyermekek számára egy pozitív üzenet lehetne, hogyha például elfogadnánk egy 2020-ra vonatkozó célkitűzést a gyermekszegénység csökkentésére. Fontos, hogy ez a témakör látható legyen, és az európai szemeszterrel foglalkozó összes dokumentumban szerepeljen. Emellett örülnénk annak, hogyha egy ütemtervet is elfogadnának az európai intézmények, az előzőleg említett ajánlások végrehajtására. Emellett szubindikátorokra is szükség lenne, amelyek a társadalmi kirekesztésre és a gyermekszegénységre vonatkoznak. Fontosnak tartjuk azt is, hogy ezek a mutatók olyan módon kerüljenek kiválasztásra, hogy jobban részt vegyenek a, szély, a különböző szervezetek, mint amilyen a mi szervezetünk is. Tavaly például egy kimutatást készítettünk a gyermekek oktatáshoz való hozzáféréséről, illetve a szegénység és a hozzáférés kapcsolatáról, és ebben is használtunk már bizonyos indikátorokat, amelyeket hasznosnak találtunk. A gyermekszegénység elleni fellépés úgy gondolom mindenképpen fontos részét kell, hogy képezze az Európai Unió fellépésének a gyermekek kapcsán. Köszönöm. Köszönöm. Jones az asszony, a European Anti-Poverty Network. The floor is yours, Madam Jones. Jones asszony, ön szó. Köszönöm. Köszönöm szakbizottságnak és Zuber asszonynak, hogy meghívtak. Gyorsan bemutatnám az Anti-Poverty Network hálózatot, amely szegénységelni szervezetek hálózata nemzeti és EU szinten. 31 hálózat 18. Márten úr. Nagyon, igyekszem nagyon udvariasak lenni önfelé, öntől is elvárjuk ezt, különösen a vendégeink irányában, meg a képviselők irányában. Köszönöm. Sauf, Madame le Président, j'ai toujours pas eu mes amendements de... Tisztelt eh, elnök asszony, még mindig nem kaptam nem kaptam meg a módosítókat időben. Madam Jones. Jones asszony. A hálózat nagyon hisz abban, hogy a szegénységet megszenvedett családok és gyerekek részt kell vegyenek a szakpolitika alakításában és végrehajtásában minden csoport szegénysége elem vagyunk, ám az gyerekek szegénysége kulcsfontosságú elem. Aktív tagjai vagyunk az Investing Children Alliance-nak, amelyet a Eurochild koordinál. Először elmondanám, miért kulcsfontosságú pillanat a mostani. A gyerek szegénység tovább nő, hallottuk a számadatokat, ám látni kell a hosszú távú trendeket is. A tagállamok kétharmadában nőtt a gyerekszegénység 2008 óta, és látnunk kell a divergenciákat is. Az Magyarországon például 40 százalék, Lettországban 50, Romániában, Bulgáriában még magasabb. És ez az európai kohézió egészét alása eh, a gyerekszegénység. A sok gyerek eh, kockázatát szenvedi ennek, és aki, aki gyerekkorában szegény volt, az deprivált lehet felnőtt korában is. Egészségügyi fejlesztésbeli kérdése is vannak mindennek. Az, az, az egész társadalom veszít, az egész kohéziót alása mindez, szociális és gazdasági kára is vannak annak, hogy gyereket nem tudják kitejesteni lehetőségeiket, potenciáljákat. Alapjogi kérdés is persze mindez. Az alapjogok, a gyermeknek az, hogy tisztességes életet éljen, elvész egy teljes generáció vállalnunk kell ebből rá és felelősséget. A szegény családokban felnövő gyerekek ö, tekintetében a, a családi szegénységet kell figyelembe venni, ám ugyanakkor a gyermekek is egyéni jogok hordozói is, a gyermek megközelítés és módszertan kulcsfontosságú tehát. EU szinten történt előlépés jó szakpolitikai keret jött létre, ajánlások is megfogalmazódtak, ám ezek nem kerültek végrehajtásra. Nem látjuk a politikai akaratot. Mindez kiderül, nem derül ki teljes mértékben a Juncker iránymutatásokból sem. A szegénységi célok megvalósítása még egy évvel csúsztak. Ez az egész szegénységi cél, mint olyan veszélyeztetheti. A másik gondolat az, hogy a rendszerbeli, rendszerszerű megközelítésre kell koncentrálnunk. A gyermekszegénység struktúrális okait kell meghatároznunk. Az egyenlőtlenség a források elosztásában kulcsfontosságú tényező a gyermekszegénység létrejöttében. Ha nem tudjuk ezt kezelni, akkor csak egyéni megoldásokat tudunk kialakítani. Fontos, hogy ne a családot kárhasztassuk, és ne hagyjuk a és nem lehet egyénenként megoldani csak ezt. A növekvő társadalmi különbségekre kell koncentrálni, és a tagállamok közötti széttartó tendenciákra. A tagállamok felében növekszik a szegénység. Ha megnézzük, hogy mik ennek az okai, Zuber asszony mondotta is, a, a, a jövedelme elosztása. Mi történik a bérekkel? Ezt kell megvizsgálni. Egyharmada a szegényeknek dolgozik, munkában van nagy-Britanniában 50%-a a szegény családoknak bír egy munkavállaló taggal. Tehát a munkavállaló sem magában nem oldja meg mindet, és a, társ, a szociális védelmi rendszerek sem töltik be ezt az űrt. Az OECD egyenlőtlenségről szóló kétszerszeremes jelentése mutatja, hogy csökkentek a jövedelmek, ám a védelmi rendszerek nem működnek megfelelően, ez még nagyobb baj. A nem támogatja megfelelően a védelmi rendszer a gyenge jövedelműeket. És nem tudunk a legjobbaktól tanulni. A legjobb módszertanokat nem szívleljük meg. Meg kell vizsgáljuk a, a válság hatásait, erről a jelentés, a UNICEF és a Szédbecsőle jelentés ezt taglalja, és az egyetemleges szolgáltatások alakulását jobban kell koncentrálnunk azt, hogy a, a szociális védelem és a minimálbér rendszere sérül, egyes gyerekek nagyobb kockázatnak vannak kitve, mint mások. Ezért az egyetemleges rendszerek nagyon fontosak. Az egyedülálló szülők, a nagy családok, a nehéz helyzetben levő gyerekek és a, a, a lakás nélkül gyermekek, vagy a kísérő nélkül gyermekek, társadalmi csoportok, például a roma, vagy a gazdasági bevándorlók gyerekei. Például Lettországban sok szülő külföldön dolgozik, a gyereket magára hagyja, súlyos problémázis ajánlások. Még egy perc körében az első dolog a politikai akarat. Hangsúlyozzuk, hogy kell legyen politikai akarat ahhoz, hogy kezeljük az egyenlőtlenséget, a szegénységet, és a szegény gyerek szegénységet. Explicit prioritás kell legyen az európai szemeszterben, konkrét ajánlásokkal szeretnénk a scoreboard indikátorok végrehajtását látni, és igazi menetrendet kialakítani az Investigation Children ajánlások végrehajtásának menetrendjére. Másodszorban rendszerszerű megközelítésben kell az egyenlőtlenséget kezelni a társadalmakban, meg kell vizsgálni, hogyan tudjuk az egész életciklusban a megfelelő bért, európai bérnormákat kell létrehozni, tisztességes munkahelyek, tisztességes bér és minimálbér mellett, tehát két szintje van ennek, a bérek és a jövedelmek szintje kell az egész életciklusban megfelelő legyen, a progresszív kell, hogy a redistribúciót biztosítsák, egyetemleges szolgáltatásokat nyújtva mindenki számára elérhetően, ez adja azokat a keretet, amelyen belül aztán integrált, egyénre szabott megoldásokat tudunk kínálni a családoknak, ahhoz, hogy az gyerekszegénységet leküzdjük. Végül pedig a részvételre szeretnék felszól, felszólítani, ez kulcsfontosságú, meg kell találjuk a módját annak, hogy a gyerekek és a fiatalok részei lehessenek a folyamatnak, nem csak az egyén élettervében kell támogatást kapjon, hanem politikai kell váljanak, nemzeti és tagállami szinten is meghallgattatva. Köszönöm szépen, Jones asszony, most pedig az utolsó vendégünk kapja meg a szót a Szolidár részéről. Kanyava úr, köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy férfiként én is beszélhetek erről a témáról, hiszen eddig csak nők beszéltek, de ez nem csak egy női kérdés, és nem, nem úgynevezett puha kérdés. A megoldásokat keressük azok számára, akik valóban rászorulnak erre. Politikai üzenetekről beszéltünk, és itt vannak azok a szervezetek, amelyek aktívan fellépnek a gyermekszegénység ellen. Francia, német példa, Egyesült Királyságból is példát látnak itt, valamint Ausztriából. Ezek a szervezetek valóban megtöltik a szavakat tettekkel, és egyre nagyobb a gyermek szegénység, illetve a kirekesztődés olyan, országban, olyan országokban is, amelyek nem szegény országok, hanem úgynevezett modellországok vagy sikerországok. Ahogyan a kollégáim is elmondták, elsősorban eh, szociális kérdésről van szó, ez a sor végére került ez a kérdés, mit, mit, is, eh, mit is jelent ez az egyenlőtlenség, a kirekesztődés, aztán szegénység, a végén ugye a család szegénységben él, és ennek a végén vannak a gyermekek, akiket legjobban sújt ez a helyzet. Hogyan kerülhetünk ki ebből? Vannak politikai megoldások, de szervezetként, a, olyan szervezetként, amely az oktatással ö, foglalkozik, illetve a különböző ö, ellátó szervezetekkel, ott vannak a szociális lakhatási megoldások. Ezek segítségével próbálunk, próbálunk segíteni a szegénységi csapdából való kilábaláshoz Tudjuk nagyon jól a pszichológia kapcsán, hogy hogyha hat éves kor előtt ilyen súlyos hiányosságok vannak, akkor ezeket nem lehet később orvosolni. Nagyon fontos, hogy konkrét megoldásokat találjunk azok számára, akik nehéz helyzetben vannak. Számunkra, a Szolidár számára a szociális igazságszolgáltatásért harcolunk Európában és világszerte. Méghozzá a foglalkoztatási helyzetből indulunk ki itt Európában. Itt a Foglalkoztatási Bizottságban Ugye fantasztikus témákkal foglalkoztak, mint a, a kiküldött munkavállalókkal, és az egyéni munkavállalókkal. Nos, nem tudom, lehet, hogy érdemes lenne egy benchmarkot felállítani, megnézni, hogy mik a következmények, ez milyen, ezek a kérdések milyen hatással vannak a családokra, a gyermekekre, és vannak-e politikai kezdeményezések a, a foglalkoztatás terén. Vannak nagyszerű programok, illetve rugalmasabb munkakörülmények. Nagyon sok vitát hallottunk már itt a parlamentben, a civil szervezetekkel, a szakszervezetekkel, a, a magánélet és a munka egyensúlyba hozásáról, de ezek a kérdések mind eltűntek mert a mai munkaügyi helyzetben egyre kevés, kevesebb lehetőség nyílik ezekre az értékekre, ezek megvalósítására, ez pedig a gyermekeket érinti legsúlyosabban. Ha beruházás kérdése merül föl, hova történjen a beruházás? Az oktatás az mindenképpen olyan terület, amelyre mindenki rábólint, az Oktatási Bizottságban is beszélni kell erről. Mit jelent ez? Ott vannak a fantasztikus beszédek, amelyeket olvasunk, az állásfoglalások, hogy az oktatásba kell beruházni, de végül is a tagállamok, döntenek, a dagállamok pedig vagy nem adják meg a kellő hátteret ehhez, vagy nem akarják megadni, vagy nem tudják megadni. Az oktatás mindenképpen költségként jelenik meg, a költségeket pedig csökkenteni kell. Azonban például a trojka oldaláról senki nem foglalkozik azzal, hogy milyen politikai következményei vannak. Mindenki azt mondja, hogy igen, csökkenteni kell a szegénységet, a gyermekszegénységet, de aztán a politika, az általunk létrehozott politikák pontosan az ellentétes irányba mutatnak látjuk, hogy a jobboldali pártok, a, a populista pártok érvényesülnek. Tehát az oktatást korai szakaszban kell elkezdeni, korai életkorban, és egy nagyon szükséges lépésként kell fölfogni, megfelelő döntéseket kell hozni, és okosan kell eldönteni, hogy hova fektessünk be, hova ruházunk be. Az iskolarendszerek nem mindig teszik lehetővé azt, hogy mindenki bejusson az oktatási rendszerben. Azt hiszem a lehető legjobb befektetés vagy beruházás az, hogyha mindenki számára hozzáférhetővé biztosítjuk az oktatást. És még végül még valami, hogyha gyermekszegénységről beszélünk, akkor oda kell figyelni a migráns gyermekek különös helyzetére. Ezek olyan gyermekek, amelyek nem szabályozott státuszban vannak, és nagyon nehezen jutnak hozzá a lakhatáshoz, a szociális szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz, és így tovább, és ebben a tekintetben üdvözlöm Natali Grisszek jelentését, hiszen, hogyha arról beszélünk, hogy ki is van a lánc végén, hát akkor a gyermekek, a szegény gyermekek, illetve a migráns szegény gyermekek segítségre van szükség. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Melen asszony van a felszólalók listáján. Csak Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák. Először is elmondanám, hogy a szegénységről beszélünk, miközben mindannyian jelentős jövedelmekkel rendelkezünk itt, tehát szerénységről kell tanúbizonyságot tennünk, és oda kell, oda kell figyelnünk arra, hogy milyen szavakat használunk, hiszen privilegizált helyzetek, helyzetben vagyunk. Aztán ezek a gyermekek, amelyekről beszélünk, Európa létrehozásának, a globalizációnak a harmadik generi- generációját képviselik, ők az áldozatok. Miért? Azért, mert ez a globalizáció minden addigi támpontot felrobbantott, és látjuk, hogy milyen, milyen eredménnyel járt ez. Visszatértünk a 19. század elejére elfogadhatatlan szegénységhez. Látjuk, hogy a gyermekek, illetve a szülők olyan helyzetbe kerülnek, hogy egyáltalán nem tudnak megfelelő életkörülményeket biztosítani a család számára. Ez pedig azt jelenti, hogy minden rendszer szétmorzsolódik, és bár szörnyűséges háborúk, háborúkat tapasztaltunk, a háborúk után a globalizáció következett, és lássuk, nézzük meg, hogy mi történt. Igen, a gyermekekkel kell foglalkoznunk, a szegénységgel, de ne felejtsük el, hogy milyen következmények vannak, és ezeknek mi volt az oka. Oda kell figyelni, és a családoknak, valamint a nemzeteknek vissza kell adni azt a lehetőséget, hogy a, hogy a saját életkörülményeiket javítsák, illetve meghatározzák. Hiszen a globalizációkkal és a profittal áldozatokat hozunk létre, ahogy láttuk, és ahogyan elmondta valaki, elveszett generációt hozunk létre. Thank you, Madam Köszönöm szépen, Szojdorova asszony vážená paní předsedkyně. Já bych chtěla... Köszönöm szépen, az Investing in Children tanulmány készítőinek a munkát. A cseh köztársaság is szerepel ebben a tanulmányban, és azt hiszem, hogy nagyon értékes ez a vizsgálat, főként amikor megállapítja, hogy mennyire fontos az oktatás a hátrányos helyzetű csoportok számára. Köszönöm még egyszer a munkát ezzel a tanulmányjal kapcsolatosan. Arra reflektálnék, amit a kolléga az imént mondott. Elhangzott, hogy a tagállamok kompetensek, ők rendelkeznek hatáskörökkel ezen a területen. A finanszírozásban talán segíthetnek, de nem gondolom azt, hogy a tagállamok felelősek a szegénységért, mint olyanért. A cseh köztársaság például támogatást nyújtott, és az Európai Uniós források segítségével munkahelyeket teremtett, úgyhogy szerintem a tagállamok felelőssége abban rejlik, hogy hogyan kezelik a gyermekszegénység jelenségét. A gyermekszegénység egyébként teljesen egyértelműen nagyon nagy korlátokat jelent a gyermekek jövője szempontjából, a szegénységben felnövő gyermekek idő előtt elhagyják az iskolapadot. Hogyha arról van szó, hogy kik tudnak a felsőoktatásban diplomát szerezni, akkor egyértelmű, hogy a szegényebb gyermekek hátrányos helyzetben vannak. A szegényebb szegény családból származó gyermekek tehát szegény felnőttekké válnak, és az súlyos probléma. Valamiféle támogatórendszerre van szüksége, ez egyértelmű, de az oktatási rendszer is kulcsfontosságú. Az Európai Unióban továbbá azt láthatjuk, hogy az oktatási rendszerek segíthetnek a hátrányos helyzetű gyermekek számára abban, hogy az akadályokat leküzdjék. Mi a megoldás tehát? fontos lenne, hogy az oktatásban megoldásokat találjunk, a gyermekeknek ne hagyják el idő előtt az iskolát, és így jobb munkahelyre tehetnek szert a jövőben. Várom a jelentés elkészültét, nagyon fontosnak tartom azt, és miközben tudom, hogy az oktatás a tagállamok hatáskörébe tartozik, mégis úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak vannak bizonyos eszközei, amelyekkel segíthetik a gyermekeket abban, hogy áthidalják a társadalmi korlátokat. Morvai asszony. Köszönöm szépen. Megdöbbentő azt hallani, hogy az Európai Unióban 2015-ben is óriási arányban nő a gyermekszegénység egyetértek azzal hogy talán az ok okozati összefüggéseket kellene megvizsgálni. nem tudom hogy gondolkodott e már valaki azon hogy esetleg maga az európai unió is az oka ennek hiszen elvileg ugye ez egy harmadik világbeli szegény országoknak a jelensége lenne ehhez képest látjuk hogy a számok egyre nőnek. nem lehet e hogy maga az a globalizáción alapuló neoliberális bankok és multinacionális cégek uralmán alapuló és egyébként a politikai osztály és a, gazdasági oligarchák összefogásán alapuló korrupt rendszer ami az európai uniónak az alapja nem lehet e hogy ez okozza a szegénységet a gyermekszegénységet épp úgy mint a felnőttszegénységet mert hogy a kettő nem tudom hogy hogy választható el. tehát az előadóinktól kérdezem hogy nem sokat tudtam meg arról hogy hogyan közeltse meg a következő kérdést. nyilvánvaló hogy a gyerekek általában családban élnek akár ugye sajnálatos módon egyszülős családban mikor tipikusan egy édesanya egyedül marad a gyerekével még kiszolgáltatottabb a szegénységnek illetőleg mondjuk apa anya és gyerek élnek együtt nyilvánvaló hogy az esetek túlnyomó többségében a szülő a saját szájától is megvonja a falatot annak érdekében hogy a gyerekének enni adjon tantassa vagy más módon a gyereke szükségleteit kiszolgálja következésképpen a felnőtt szegénység és a gyerekszegénység között eh, hát nem csak összefüggés hanem átfedés van tehát hogy tulajdonképpen a kérdésem az hogy mennyiben más eszközökkel lehet a gyerekszegénységet eh, felszámolni mint a felnőtt szegénységet mert valósznű hogy ha a szülők nem lennének szegények akkor a gyerekek sem eh, lennének azok az egyenlő, egyenlőtlenséget is emltették az előadók közül többen E, és az egyik előadó arra utalt kiemelte magyarországot az én hazámat hogy ott forty os a gyermekszegénység ami engem is meghökkentett majd azért szeretném tudni hogy honnan származik az adat de egyáltalán nem kizárt hogy gy van. hogyan lehetséges hogy egy ország amely ten éve tagja az európai uniónak forty os gyermekszegénységi adattal rendelkezik? hogyan lehetséges hogy semmilyen vonatkozásban nem áll fenn az amit az előadó mondott hogy tisztességes jövedelmekre és tisztességes munkahelyekre lenne szükség tisztességes e az a jövedelem amit magyarországon mondjuk egy üzemben a szalag mellett dolgozó szülő kap 60-70 ezer forintot, mondjuk 200-250 eurót, vagy egy három műszakban dolgozó ápolónő kap mondjuk 300-350 eurót. Mit mondhatunk a magyar embereknek, a magyar édesanyáknak, édesapáknak, akik nem szeretnék azt, hogy a gyerekük szegénységben éljen, mikor fog ez változni? Talán az alapokhoz kell hozzányúlni ahelyett, hogy ilyen látszat tartanánk. Tegnap egyébként egy meghallgatáson én rákérdeztem a e, magyar e, édesanyáknál édesapáknál hogy ők például mitől szegényedtek el és elmondták azt hogy a e, bankoknak a felhábortó tisztességtelen szerződéseitől amit rákényszertettek two thousand and three és two thousand and ten között a magyar családokra körülbelül a háromszorosát vagy többszörösét kell a bankok számára az úgynevezett konstrukciók alapján visszafizetni. nagyon szerettem volna hogy például ennek a gyerekszegénységről szóló jelentésnek az előadója is eljöjjön személyesen is meghvtam sajnos biztos fontosabb elfoglaltsága akad. kérdezzük meg a szegény családokat a szegény gyermekeknek a szegény szüleit hogy mitől olyan szegények és el fogják mondani hogy például azért mert a bankok kifosztották őket és akkor gondolkozzon az európai unió azon hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet orvosolni. köszönöm szépen. Thank you. I'll give the floor to Madam. Köszönjük szépen. Szidnánszka asszony kap szót. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vôbec. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy foglalkozni tudunk ezzel a témával, és köszönöm szépen a tisztelt meghívottak előadásait is. Sok minden elhangzott a szegénységről, a szegénység gyökereiről és következményeiről. Amikor szegénységről beszélünk, az nem feltétlenül csak materiális szegénységet jelent, nem csak a pénz hiányát jelenti, hanem azt is, hogy azok a gyermekek, akik szegénységben élnek, nem férnek hozzá a megfelelő oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, lakhatáshoz, és sajnálatos módon gyakrabban válnak erőszak áldozataivá, és beleértve a szexuális zaklatást. Szlovákiában azt láthatjuk, hogy 12 éves lányok prostituáltként dolgoznak. A szegénység szegénység általi fenyegetettség a gyermekek esetében Szlovákiában kb. 20%-os, úgy gondolom ez még mindig egy túlon túl magas szám. Elhangzott, hogy a tagállami tagállamok hatáskörébe tartozok a probléma orvoslása. Azt hiszem, ez nem -e teljesen igaz. Azt hiszem, mi EU, Európai Uniós szinten is segíthetünk a tagállamoknak abban, hogy kezeljék a problémát. Beszélünk sokat beszélünk arról, hogy hogyan lehet a szegénységből kiemelkedni, hogyan lehet a gyermekeknek segíteni ebben. Szerintem az egész családnak kell segíteni, a szülőknek és megfelelő minőségű, tisztességes munkahelyekre van szükség. Szlovákiában gondok vannak a minimálbérrel is, a bér egy részét legálisan, más részét illegálisan kapja a dolgozó, ezzel megfosztják őt a munkáltatók a nyugdíjjogosultságaitól, nem férnek hozzá kellően az egészségügyi rendszerhez sem. Fontos továbbá az is, azt a helyzetet is orvosolni, amelyne, amely miatt a társadalmi kirekesztettség is nő, és nincs hozzáférés a szociális szolgáltatásokhoz. Szlovákiában sok esetben a családok nagyon ne- nagy nehézségekkel küzdködnek, fontos, hogy megfelelő ö, gyermekelhelyezési létesítményeket is létrehozzunk, a családokat segítve. Továbbá egy fontos kérdés a támogatás célzottsága. Sokszor azt látjuk, hogy nem a gyermekek javára fordítják a szülők a támogatásokat, és a gyermekek tovább szegénységben élnek. Az oktatás is kulcsfontosságú. Tudjuk azt, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek nagyon nehezen tudnak hozzáférni a jó minőségű oktatáshoz. Ezért nem csak papíron kell elfogadnunk az inkluzív oktatás koncepcióját, hanem a gyakorlatban is meg kell valósítani. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű, illetőleg valamilyen fogyatékossággal élő gyermekek is megfelelően hozzáférjenek az oktatási rendszerekhez. Emellett biztosítani kell azt is, hogy a szabad idejüket megfelelően tudják eltölteni a gyermekek, például az iskolai szünet alatt is. Tudjuk, hogy ezek azok az időszakok, amikor sok-sok probléma adódik, azt tapasztaljuk például, hogy azok a gyermekek, akik jó módú családból származnak, és ezért utazni tudnak, érdekes táborokban vehetnek részt és hasonlókban, jobban haladnak az iskolában, mint azok, akik nem tudták megfelelően kitölteni a szabadidejüket hátrányos helyzetük miatt a szünidőben. És még egy utolsó megjegyzés. Nagyon aggaszt engem az a tény, hogy a szociális támogatásban részesülőket általában negatívan szemléljük, úgy hisszük sokszor, hogy ezek ért, kevésbé értékes emberek, ezzel a problémával is foglalkozni kell. Uh, thank you, Chair. Asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek ebben a nagyon érdekes és fontos vitában, hiszen a borongó statisztikákat sajnos nem hagyhatjuk figyelmen kívül, már ami a gyermekszegénységet illeti. Saját országomban is azt látjuk, hogy a gyermekek majdnem 10%-a 2012-ben abszolút szegénységben élt, az európai kontextusban pedig vannak illetve sikertörténetnek számítunk, de hát ennek meg volt az ára. Minden tagállam számára kihívás, kihívás ez a probléma. A szociális-gazdasági jogokat érvényesíteni kell a gyermekek számára, és nagyon fontos, hogy a parlament nyomást helyezzen a bizottságra, illetve a tagállamokra, hogy valóban tartalmilag együttműködjenek és felépjenek a gyermekszegénység ellen. Ennek az együttműködésnek az első és legfontosabb eredménye az lehetne, hogy minimum szociális normákat vezetünk be minden tagállamban. Köszönöm. Thank you, Mr. Gerike. Köszönöm, Gerike úr. Ich denke, wenn wir hier von Kinderarmut azt hiszem, hogyha gyermekszegénységről beszélünk, akkor egyúttal a szülők szegénységéről is beszélnünk kell. Örülök, hogy ezt megfogalmazták már az előttem szólók, mert Szerintem ezt fontos itt is kimondani, és ne becsüljük alá Jean-Claude Junckert sem. Ő nekem megígérte, hogy támogatni fogja egy európai családügyi stratégia létrehozását. Úgyhogy szerintem itt nagyon sok mindent tehetünk. De amikor a gyermekek és a szülők szegénységéről beszélünk, akkor olyasmiről beszélünk, ami generációkon keresztül húzódik, ez azt jelenti, hogy nem csak az elmúlt tíz évben vallott kudarcot a politika, hanem talán az elmúlt ötven évben. Más szóval egy egészen alapvető problémával van dolgunk is, amikor a gyermekek és szülők szegénységéről beszélünk, de különösen a gyermekek szegénységéről, és aztán olyan témákkal is foglalkozunk, mint az oktatás. Akkor világosan látnunk kell azt, hogy legalább tíz évre van szükség, hogyha változtatást eszközölünk, hogy megmutatkozzanak az első sikerek, de hát ez a gond. Nekünk politikusoknak nincs tíz évünk, csak négy-öt évünk van. Ez azt jelenti, hogy egy hosszú távú megközelítésre van szükség, és egy átfogó megközelítésre is egyben nem elég az oktatáspolitikával és a családpolitikával foglalkozni. Szerintem egy olyan döntést kellene hozni, mi szerint egyetlen egy jogszabály se születhessen az európai intézményekben, mielőtt azt megvizsgáltuk volna, hogy az a gyermekeket vagy a szülőket hátrányos helyzetbe hozza-e. Miért is ne lehetne ezt a szabályt megkövete, ennek a szabálynak a betartását megkövetelni az európai tagállamoktól is? Szerintem ez sokkal család és gyermekbarátabbá tenni a kontinensünket, és akkor nem kellene félnünk a globalizációtól sem, hiszen ezáltal olyan alapot teremthetnénk, amely megóvja a további jövendő generációkat a szegénységtől. Köszönöm. Thank you, Madam Steinruck. Köszönöm szépen, Steinruck asszony. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni vendégeinknek azt, hogy nagyon sok jól ismert információt ismét emlékezetünk idéztek, meg új, friss részleteket is bemutattak. Fontos ez, mert a gyerekszegénység elleni a harcban azon forrásokról is beszélnünk kell, melyeket Európa a jövője érdekében kell befektessen. Ez sokkal kimerítőbben kéne ezt a nagyon fontos témát megvitatni. És éppen a társadalmi hatások vizsgálatában minden jogszabály társadalmi hatásait vizsgálva, minden az Európai Parlamentben elfogadott jogszabály minden politikai területen hatással van a gyerekekre is, meg a családokra is, ebből a szempontból is értékelni kéne a kihatásokat. Tehát a nem csak szegénység, a konkrét szegénységi témákban kellene ezeket megvizsgálni, hanem frakció határokon átnyúló módon azt, hogy milyen az összes jogszabálynak milyen hatása van a szegénységre. Mi a szociál, mi szociáldemokraták a biztosok meghallgatása során felvetettük egy gyerek garancia lehetőségét, amely az ifjúsági garancia módján működhetne. Mi van a az önök szempontjából a legfontosabb elem, vagy elemek? Egy gyerek garancia Európában milyen elemeket kéne tartalmazzon önök szerint? Beszéltünk arról is, hogy a, az oktatás milyen fontos ahhoz, hogy egyenlő szerepet és jogokat vállaljanak az emberek a társadalomban, és a szegénység elleni harcban is nagyon fontos. Európában vannak olyan területek, ahol minden ingyenes, minden oktatás az a bölcsödétől, óvodától kezdve az egyetemi tandíjig ingyenes az oktatás. Önök szerint az ingyenes oktatáshoz való hozzáférés kulcselem, vagy lényegi elem a szegénység és az gyerekszegénység elleni harcban? Ugye nem a mi hatáskörünkbe tartozik ez, de a tagállamokat lehetne bátorítani ezek fényében arra, hogy ingyenesítegyék az oktatást, közoktatást. Thank you, Mr. Martin. Köszönjük, Márten úr. Madame euh, Köszönöm szépen, Mondjuk, sérelmezzük, hogy nagy a gyermekszegénység, de hát azt is ki kell mondani, hogy ez az európai megszortási politikának a következménye. Évtizedek óta Európában szorosabbra és szorosabbra húzzuk a nadrág széjet, és hát ez a következménye, ez az eredmény. Nyilván a gyermekek jelentik a jövőt, a nemzeteink jövőt, jövőjét is, de egy kicsit polemikusan, populisztikusan nyilatkozott az egyik szakértő, a szélső jobboldali mozgalmakat is érintette. Úgy tesznek néhányan, minthogyha a gyermek szegénység elkerülhetetlen lenne, és minthogyha csak is azért létezne ez a jelenség, mert a, gyermek, a szülők nem tesznek eleget kötelezettségüknek. Az édesapám, tehát 19. század ö, ö, végén elhagyta a saját országát, Lengyelországot, országát, és a semmiből éltünk, úgymond tehén nélkül, hiszen a tehén, tehén volt az, amely melegséget adott a családnak. Aztán 1945-ben sem volt sokkal gazdagabb, és ahogy önök is látják, ez nem akadályozta meg őt abban, hogy oktatást biztosítson a gyermekeinek, én többek között nekem is. Tehát a szegénység nem jelent feltétlenül fatalitást, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy rossz oktatásban részesülnek a gyermekek. Ezen kívül nem szabad zárványos politikát létrehozni, hanem nagyon fontosnak tartom, hogy mindegyik országban megfelelő rendszerek jöjjenek létre, és erőfeszítést tegyünk, hogy mindenki olyan munkahelyet találjon magának, amelyet megérdemel, és beszéltünk már azokról a gyermekekről, akiknek a, gyerme, akiknek a szülei bevándorlók vagy szegények, de szeretném fölhívni a figyelmet, és én, aki populista vagyok, tisztelt Uram, hogy a bevándorlás e első számú áldozata maga a bevándorló és a bevándorló gyermekei. Köszönöm. Köszönöm, Schulze úr. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni ezt a mai meghallgatást, amit én is nagyon fontosnak tartok, és helyén valónak, hogy foglalkozunk kimerítően ezzel a témával. Egyes képviselők nagyon helyes, helyén való dolgokat mondtak. Én, mint két gyerek apja, és hozzá tehetem a saját álláspontomat ehhez talán, egy olyan német régió lakosaként, származottjaként, amely nagyon sok forrás szán a gyermekekre és gyermekpolitikákra, ám meg vagyok győződve arról, hogy nem kizárólag a pénz lehet eszköze annak, hogy megoldjuk az itt taglalt problémákat. Számomra mind nagyon fontos volt, függetlenül attól, hogy a szülők jól vagy rosszul keresnek, vagy akár munkanélküliek is hogy tudhassák azt a szülők, hogy a gyerekek létrehozásakor felelősséget is vállalnak, és, és gondoskodniuk kell a gyerekeikről. Németországban és az én szűke pátriámban vannak olyan, olyan családok, ahol az egyetlen ember, aki korán föl kell reggel, az a gyerek, mert megy iskolába, más nem. Tehát nem csak pénzzel kell segíteni, hanem a családokkal tudatosítani kell a felnőttekkel, a szülőkkel, felelősségüket is. Azt is, arról is beszéltünk, hogy nálunk Szászország Anhaltban a gyerekek naponta 10 órát ingyenesen lehetnek ö, oktatási intézményben, akkor, hogyha a szülőnek alacsony bére van, vagy nincs munkahelye. És a teljes ellátást kap a gyerek. Ennek ellenére nálunk is vannak problémák a gyermekszegénységgel, vagy az esélyegyenlőséggel, tehát amíg időzében nagyon német, gazdag Németországban is vannak problémák, bár a szegény gyereket nálunk másképp definiáljuk, mint más országokban talán. Végül pedig magam is megéltem, nem vagyok ön öreg, Emlékszem arra, hogy a gyerek számára a legfontosabb az oktatás. Az oktatáshoz a hozzáférést minden gyereknek biztosítani kell, ahhoz attól függetlenül, hogy gazdaságilag erős, vagy pénzük erős, vagy gyenge családból származik-e. Nadebski. Köszönöm szépen, Kasznadeszki úr. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, nem a gyermekszegénységről szeretnék beszélni, bár nagyon fontos téma hanem ami a lengyelországi lengyelországi pogrom, pogromokat illeti, erre szeretnék rákérdezni, hogy jól értettem-e, hiszen abban az időben nem volt független Lengyelország, nem létezett, valószínűleg a jelenlegi Ukrajna területén, Oroszország területén történt pogromokról beszélt. Nagyon fontos ezt tisztázni, nagyon fontos, hogy a történelmet ne zagyváljuk így össze. Köszönöm. Zuber asszony kére szót a vita végén, mert akkor megadom a szót egy pár percre, tessék. Ehm, ainda é possível colocar questões aos oradores? Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy lehet-e még kérdést feltenni az előadóknak. Lesz még alkalmuk válaszolni, hogyha Kérdést teszek fel? Nem, mondja az elnök asszony, arra már nem lesz idő. Azt hittem, hogy 16 óra 30-ig van időnk. Az azt jelenti, hogy még majd 20 percünk van. Igen, mondja az elnök asszony, de más napirendi pontjaink is vannak. De persze, hogyha kérdést kíván feltenni, akkor nagyon röviden meghallgathatjuk majd a választ, mielőtt lezárjuk a vitát. Köszönöm szépen. A felszólalók nagyon fontos témákat érintettek, bérek, a vagyon újraelosztása, munkahelyek, ezek nagyon komoly problémák manapság, és senki sem maradhat közömbös ezen problémák iránt. Sajnos így alakult a helyzet, miközben vannak olyanok is, akik mértékben meggazdagodtak. Egyetértek azzal, hogy Szemmel láthatóan az Európai Unió olyan szabályokat erőltet a tagállamokra, amelyeket nem lehet ez összeegyeztetni a szociális politikával, miközben minden országban súlyos gondok vannak, így van ez a hazámban is nagyon súlyos spekulációs mechanizmusok alakultak ki, amelyek a polgárok eladósodására játszanak rá, és hát az adósságokhoz kapcsolódó kamatok sokkal hatalmasabb összeget tesznek ki összességében, mint például az egész ország egészségügyi rendszerének a költségei. Többen elmondták, és ezzel is egyetértek, hogy nincs értelme ilyen-olyan ajánlásokat megfogalmazni, azt mondani, hogy a gyermekszegénységet csökkenteni kell, miközben olyan szabályokat hozunk, vagy hoznak meg, amelyek ellehetetlenítik ezen ajánlásokban lefektetett célok elérését. Hát az észszerűség azt diktálja, hogy nem tehetünk egy dolgot, és ezzel párhuzamosan az ellenkezőjét is. A gyermekek számára folyosított támogatások kapcsán szeretném megkérdezni, hogy ez önök szerint egyetemessé kell tenni? Tehát kell-e valamilyenféle anyagi támogatást biztosítani a gyermekek számára, függetlenül a szülők jövedelmétől? Legyen-e ez egyfajta egyetemes gyermekjog? És ami pedig az indikátorokat, a mutatókat illeti, Függet, eh, eltekintve az Eurostat indikátoroktól, melyek azok a mutatók, amelyek önök szerint alkalmazhatók a gyermekszegénység mérésére, és eh, például a gyermekek jólétét is lehetne-e ilyen mutatóként használni? Köszönöm. Köszönöm most. Körülbelül fejenként két percük van, hogy megválaszolják Zuber asszony kérdését, vagy hogyha bármi más felvetésre szeretnének reagálni, akkor ezt is megtehetik. Először is Hainsworth asszonynak adom meg a szót a Eurochild-tól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül érdekes vitának lehettünk tanulni. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió szintjén foglalkozzanak a problémákkal. Fontos, hogy foglalkozzanak ezzel a tagállamok is, valamint regionális és helyi szinten is kezelni kell, persze, de úgy gondolom, hogy az, hogy hogyan kezeljük ezt a problémát, az érinti a jövőnket és az értékeinket is. Ami a gyermekek és a felnőttek szegénységének összefüggését illeti, azt láthatjuk, hogy a gyermekek szegénysége nagyon sok dimenzióból vizsgálható, nagyon sok vetülettel összefügg, de fontos mindeközben, hogy a gyermekek perspektívájából szemléljük ezt a problémát. Minden tagállam aláírta az ENSZ gyermekjogi egyezményét, ez kell, hogy legyen a vezérfonalunk, és ami a gyermek garanciát illetén, van egy ajánlás erre vonatkozólag, hogyha ezt végrehajtanánk, akkor úgy gondolom nagyon nagy mértékben változna a helyzet a gyermekek szempontjából. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Senasszony a UNICEF képviselőjeként. Szeretném helyettem megadni Dominic Richardson kollégámnak a szót, szinte Józsefnél dolgozik, ám a gyerekindikátorok kapcsán azt szeretném elmondani, hogy hasznos volna, hogyha gyerekközpontú szegénységindikátorokat dolgoznánk ki, például azokat, amelyeket az Európai Uniós jövendelem statisztikában 2009-14 között használtunk. Arra kérem a Eurostatot, hogy a tagállamokat vegye rá, hogy a gyerek specifikus kérdéseket tegyék fel a kérdőívekben minden évben. Köszönöm Smolenszki asszony a Save the Children-től. Köszönöm. A mi szempontunkból nézvést csak hangsúlyozni tudom az előző hozzászólók mondatait. Kulcsfontosságú, hogy az ISZI ajánlást végrehajtsuk, három pilléren alapulva, egyrészt a forrásokhoz a hozzáférést, hangsúlyozva, amely a családok és a szülők hozzáférését is jelenti, aztán a jó minőségű szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenféle szakpolitikában, a spektrum egészében, tehát egészségügy, oktatás, lakáspolitika, gyerekellátás, amelyek révén a gyereket helyzetbe lehet hozni. És az egyetemleges megoldásokat is támogatjuk, a legsérülékenyebb társadalmi csoportokra kihegyezve, elkerülve ugyanakkor a, a megbélyegzést egyetemleges megoldásokban. Az indikátorok kapcsán nekünk is vannak ajánlásaink arra, hogyan lehet jobban megfigyelni monitoringgal a kikapcsolt a mikrofon, a szegénység több dimenziós megjelenségét, további indikátorokat szeretnék a, a nem kognitív jártasságok, készségek mérésére, a szabadidős tevékenységek, társadalmvállások, a, szociális társadalmi kapcsolatok élet minőség mérésére. További indikátorokat lehetnek kifejleszteni az oktatási szolgáltatások minőségét mérendő, formális, nem formális oktatásban is, meg a jó minőségű szolgáltatáshoz a hozzáférések és azok eredményei mérésére. Így lehetne ezen indikátorokat a gyerekek aktív bevonásával lehetne megtervezni, kifejleszteni. Köszönöm Jones asszony az anti property Network-től. Én arra pontra reflektálnék, amely nagyon fontos a család szegénység és a szegénység kapcsolatában. Először is a, a jövedelemelosztás, a javak elosztása létfontosságú. A rendszerszerű megközelítésben ha csak a családokra koncentrálunk, az nem oldja meg önmagában teljesen a gyerekszegénységet a gyerek szegénység helyett a gyerek jólétről kéne beszélni, a gyerekek kibontakozását kéne elősegítenünk. Erre kell céloznunk, tehát a családi megközelítés önmagában nem elégséges. A gyerek szempontjából kell vizsgálni a jelenséget, ez a fő kihívás, amit a jelentésben meg kell ragadni. A garancia gondolata érdekes gondolat, ám az ilyen gyorsan megoldható pikpak megoldások sokszor veszélyesek, tehát van egy nagyon jó ajánlásunk, amelyet mindannyian támogatunk, amely a forrásokhoz való hozzáférésről szól, a bérekről, társadalmi védelmi TB rendszerekről, lakáspolitika, egészség, oktatás, részvétel. Ez a csomag kell legyen egészében a megközelítés, nem lehet ebből kimasolázni egyet, és azt mondani, hogy az megold majd mindent. Az integrált csomag tudja megoldani a dolgot. Köszönöm Konarajter úr a Szolidártól. Köszönöm szépen. Nos, azt hallottuk, hogy egy nagyon, nagyon fontos szociális kérdésről van szó, amelyel foglalkozni kell. Kérdés az, hogy egy, egy, egy a stratégiára van szükség, vagy pedig egy integráltabb, nagyobb stratégia keretében kell gondolkodnunk. Szerintem, hogyha nem folytatjuk az EU 2020-as stratégiát, hanem ezt további kisebb menetrendekre bontjuk, akkor ennek a hatása veszélybe kerül, és nem megfelelő választ adunk azoknak, akik az európai integrációs projektet megkérdőjelezik. Igen, ezek politikai döntések, olyan politikai döntések, amelyek nem az európai intézményekhez kötődnek, de akik ezt, ezzel foglalkoznak, rossz eredményre jutnak, és aztán jön a radikalizmus, a populizmus, és így tovább, is az egész európai projekt megkérdőjeleződik. Európai Uniós szinten kell választ találni, határon átnyúló formában, ehhez pedig szükség van az oktatásba való beruházásra, valamint a szociális és oktatási szolgáltatásoknak meg kell valósulniuk. Az Abata Wolfes szervezet 100 50 ezer 150 ezer munkatársa működik, és, és nagyon sok önkéntessel, és azt látjuk, hogy amikor dolgozunk, akkor valóban eredményeket érhetünk el. Jól dolgozunk, akkor kritikához is van jogunk, és nagyon fontos az is, hogy a felelősséget is fölvállaljuk. Én nagyon-nagyon büszke vagyok a saját szervezetünkre, amelynek a neve Szolidár, és nem is véletlenül elnök. Köszönöm szépen. A UNICEF képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Véleményem szerint a gyermekszegénység, a mai gyermekszegénység egyáltalán nem egy új jelenség, mint egy 30 éve látjuk már ezt és mindenféle reform csődöt mondott, egyre komplikáltabb a helyzet. Szerintem a, nem lehet összekeverni a szülői, illetve a gyermek szegénységet részben azért, mert a szülők felelősséggel tartoznak a gyermekeik iránt, a gyermekek pedig nem, dönt, nem dönthetik el, hogy hova születnek. A, a szülő ö, feladata, hogy a gyermeket ellássa. Egy összetett szociális politikáról van szó, és szerintem a legsikeresebb országok ebből a szempontból bizony univerzális, de nem teljesen ingyenes gyermekellátó rendszerekkel rendelkeznek, hiszen az ilyen rendszerek általában többet fizetnek a magasabb bevételű családoknak, és így magasabb a megtérülés is. Ez pedig igazából egy regresszív folyamat, legalábbis részben, tehát meg kell győződnünk arról, hogy nem üt vissza a saját politikánk, amikor például a női munkaerőpiacon való részvétellel foglalkozunk. Vannak olyan országok, amelyeknek még sokat teendőjük, azok, akik viszont sikeresek, nem feltétlenül a legnagyobb kiadásokkal rendelkeznek. Azt látjuk, hogy 5 euróból 3-at az iskolára iskolára költünk, azonban nem a kisgyermekkorra, ez üzleti kérdés, mit, mit, mit csinálunk, mit, kell, mit teszünk rögtön az egész életpálya elején. Hogyha nem készítjük fel a gyermekeket az iskolákra, akkor a beruházás nagy része bizony szuboptimális. Ezért egy nagyon fontos indikátor ez, meg kell törni a generáció közi egyenlőtlenséget, immobilitást, szegénységet, és az iskolás időszakon át kísérnünk kell a gyermeket, támogatni kell a gyermeket, integrált szolgáltatásokat kell nyújni, meg, nyújtani, megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat, támogatni kell végig a gyermekeket az oktatás során és egy ezzel kapcsolatos mutató rendkívül fontos lenne, és emellett támogatom azokat a kollégákat, akik azt mondták, hogy egy holisztikus hozzáállásra, illetve intézkedésre van szükség. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő évek során még foglalkozni fogunk a témával. A vitát lezárjuk. tízes napi rendi pont következik a családi vállalkozások Európában. Egy jelentés tervezetről van szó, illetve bocsánat, egy tervezetről. Meg is adom a szót a jelentéstevőnknek, Krasznodebszki úrnak. a szó parancsolja. Köszönöm szépen. Igen, egy véleményről van szó, ahogyan ön is mondta. És hát Sajnos a terjedelem igencsak korlátozott, ezért a legfontosabb kérdésekre kellett szorítkoznom, de talán segíthetnek majd ezen a problémán a különböző módosító javaslatok. Köszönöm szépen először is az árnyék jelentéstevőknek a munkát, nagyon érdekes javaslatokat tettek, de mivel nagyon korlátozott a terjedelem, ezért nagyon nehezen tudtam csak beépíteni a javaslatokat a szövegbe. Egyetemi háttérrel rendelkezem, akadémikusként nehézséget okoz számomra egy ilyen rövid szövegbe belesűríteni mindent. Nos, mi is szerepel a szövegben? Felhívjuk a figyelmet először is a családi vállalkozások fontosságára. Emellett az esettanulmányokra is támaszkodtunk a családi vállalkozásokkal kapcsolatosan. Ezek az esettanulmányok azt mutatják, hogy a családi vállalkozások mind egy-egy értékrendel rendelkeznek, és ez a fajta értékrend vezérli a mindennapi tevékenységét ezeknek a vállalatoknak. Azt hiszem, ebben mindannyian egyetérthetünk, hiszen egy olyan értékrendről van szó, amelyben nagyon számunkra is fontos értékek szerepelnek, például a helyi közösség javára fordított tevékenység egy ilyen Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a családi vállalkozásoknak még nem létezik egységes fogalom meghatározása. Természetesen nagyon fontos, hogy a tagállamok közötti különbségeket szem előtt tartsuk, de jó lenne, hogyha legalábbis egy provizórikus fogalom meghatározást létre tudnánk hozni, ki tudnánk dolgozni, mert egy ilyen definíció megkönnyíteni az információgyűjtést és az ilyen vállalkozásokkal kapcsolatosan. Az oktatás és a továbbképzés is egy fontos téma a családi vállalkozásokhoz kapcsolódóan. Ezek a vállalkozások nehézségekbe ütköznek sokszor, például az öröklés kapcsán is. Ez is egy fontos témakör. És még egy dolog, amit nem szabad elfelejtenünk, a családi vállalkozások sokszor nagyon specifikus formát öltenek, a gazdasági válság és a recesszió nagyon súlyosan érintette a családi vállalkozásokat. És elvárjuk, hogy például Juncker elnök úr tegyen a, a családi vállalkozások érdekében, ezen vállalkozások szükségleteit is szem előtt kell tartani, mivel az összes tagállamban nagyon fontos pillérét képezik a gazdaságnak. És végül, de nem utolsó sorban, a szövegben kitértünk a LuxLeaks-el kapcsolatos fejleményekre, és valamiféle cselekvésre van szükség az Európai Bizottság részéről, hogy érvényesüljön az egyenlő bánásmód, többek között a családi vállalkozások esetében is. A vélemény utolsó bekezdésében beszélünk arról, hogy nagyon sok olyan tagállam van, ahol 1945-öt követően szinte megszűntek ezek a vállalkozások, megszűnt a családi vállalkozás fogalma. Ez tehát a múlt. És mindeközben voltak olyan országok, amelyek beengedték a, kül- a külföldi beruházókat, nagyon korszerű megközelítést alkalmaztak, és támogatták a multinacionális cégeket. Igen, tiszteletben kell tartani nyilván a verseny a versenyt is, de a verseny keretein belül mégis megfelelő körülményeket kell teremteni a családi vállalkozások számára. A személyes véleményemnek is hangot adnék. Szerintem nem lehet, nem engedhetjük meg azt, hogy a családi vállalkozások a törvényeknek megfelelően adózzanak, és eközben pedig a különböző adóhatóságok apróságok miatt, bürokratikus akadályok miatt vegzelják őket, miközben a multinacionális cégek azt tesznek, amit akarnak, az adóhatóságok pedig szemet hunynak e fölött, még akkor is, hogyha rengeteg ilyen multinacionális nagy cég adó elkerülő gyakorlatokat folytat. Természetesen módosítókat is elő fogunk készíteni, és várom a további egyeztetéseket az árnyék jelentéstevőkkel és a többi képviselővel is. Adam koslowska Adam koslowska ön a nép pártot képviseli, mert az árnyékeladó nincs itt, hogy öné a szó helyette. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jazdoveszka asszony ugyanaz árnyék előadó, ám ő nem tudott eljönni. Az ülésünk e szakaszára, úgyhogy helyette én Szeretnék gratulálni a jelentéstevő kiegyensúlyozott jelentéséhez, és megköszönöm neki azt is, hogy találkozót szervezett a véleménytárgyában, meg általában a, a munkamenettel kapcsolatban. Mindenki jól együttműködött ennek írásában. A családi vállalkozások hagyományunk része olyan értékeket és hagyományokat hordoznak, amelyek támogatásunkra és figyelmünkre érdemesek. Ám ugyanakkor a verseny szerepét és a gazdasági méltányosságot is tiszteletben kell tartanunk. Az Európai Bizottság egy szakértőcsoport révén javaslatot terjesztett be olyan adójogszabályok, gazdasági jogszabályok és képzés környezet megteremtésére, amelyek a családi vállalkozásokat segítik. Különösen az oktatás, képzés területe érdemes a figyelmünkre e tekintetben, és erre vonatkozó módosítókat is beterjesztettünk. 2009-ben született egy jelentés, a bizottság publikált egy jelentést, amely kimondta, hogy elmondta, hogy nagyon sok tagállamban a magánvállalkozók, illetve az általuk alakított kisvállalkozások családi vállalkozásoknak minősülnek. És a családokra gyakorolt hatásuk is fontos. A, a, ugyanakkor az örökösödési jogok és a, a cég vagyon átadása az utódoknak is egy fontos kérdés. Jó megoldásokat kell kialakítanunk ezzel kapcsolatban, és erre vonatkozóan is ezt módosítom. Köszönöm. Köszönöm a szocialista előadó, Benda Bonifáj. Um, thank you, Chair. Let me... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek ehhez a véleménytervezethez, és köszönöm szépen azt, hogy együttműködik az árnyék jelentéstevőivel. Ez a jelentés kiváló lehetőség számunkra, hogy egy olyan dokumentumot hozzunk létre, amely friss és hasznos információt gyűjt be egy ilyen ágazatról, a családi vállalkozásról, amely az európai GDP nagy részéért felelős. Szerintem a munkahelyteremtésre kellene összpontosítani, illetve az üzleti modell fenntarthatóságára, hiszen ez eléggé sikeres a családi vállalkozások esetében, és a hosszú távú növekedést irányozza elő. Az előttünk levő véleménytervezet kiváló kiinduló pont, és remélhetőleg a célunk felé visz majd. Korlátoznám magam még egy-két megjegyzésre, amelyek esetleg a szakbizottság munkáját fellendíthetik. Teljesen helyesen a jelentéstevő felveti a definíció kérdését. Egyetértek, egy frissebb megközelítés nagyon is időszerű, az európai definíció, a szakértői csoport hozta ezt létre, 2009-re datálódik. Először is ott vannak a kritériumok, e, ezek a kritériumok nem, nincsenek megfelelően összpontosítva. Miről van szó? A döntéshozatali jogok közvetett vagy közvetlen formában egy, egy kézben összpontosulnak a jelenlegi definíció szerint. Szerintem a, a méretre kellene összpontosítani, hiszen lehet akár a Volkswagen vagy az IKEA is családi vállalkozás, de egy kisebb családi vállalkozásról is beszélhetünk. Szükség van tehát arra, hogy jogalkotóként de maga az egész üzleti ágazat egy olyan eszközt hozzon létre, amely jobban összpontosítja a fellépéseinket. Jobban teljesítenek a családi vállalkozások, a szociális felelősségvállalás területén, és nagyon fontos szerepet töltenek be a helyi közösség életében, és ezt mutatja az ITRE kollégák jelentéstervezete, amelyet üdvözlök, itt a, a különböző társadalmi felelősségvállalást kiemelik, illetve a munkában való részvételi jogot, és szerintem az ezzel kapcsolatos kitételékben egyetérthetünk. Aztán van egy földrajzi elem is, amelyet figyelembe vehetünk, hiszen az adatok azt mutatják, hogy nagyon egyenlőtlen az üzleti vállalkozások megjelenése, és nagyon különbözőek a gazdasági és társadalmi körülmények a különböző tagállamokban. Érdemes lenne ezeket egy kicsit alaposabban fontolóra venni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Renáta Weber kapja meg a szót a Alda részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban itt az Európai Parlamentben szigorú szabályokkal rendelkezünk, ami a saját kezdeményezési jelentést illeti, illetve a jelentés tervezet vagy a vélemények hosszúságát illetően. Ugyanakkor nagyon fontos ez a jelenlegi pillanat, hiszen egy ilyen kezde, saját kezdeményezésű jelentés egy közös erőfeszítés arra vonatkozóan, hogy megfelelő politikát alakítsunk ki az EU-ban, amely jobb jogalkotáshoz vezetne ezen a területen. Tehát kétségtelen számomra, hogy a jelenlegi gyakorlatsor végén maga a véleménytervezet más formát mutat majd, és maga a jelentés is teljesen másképp fog kinézni. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a véleménytervezethez, illetve köszönettel tartozom a nyitottságáért, hiszen együttműködött az árnyék jelentéstevőkkel, és nyitottan állt a javaslataink elé. A legérzékenyebb kérdés valószínűleg maga a definíció, hogy mi is a családi vállalkozás. Mivel a tagállamokban eltérő gyakorlatot tapasztalunk, nagyon sok definíció létezik, ezért szeretnék módosítót benyújtani, amely azt a célt szolgálja, hogy a bizottság közös mutatók listáját állítsa össze, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy vállalkozás családi vállalkozásnak nevezzünk. Esetleg így lehetőségünk nyílik majd arra, hogy jobb statisztikákhoz hozzájussunk, illetve világosabban lássuk, hogy a családi vállalkozások milyen szerepet töltenek be az Európai Unió gazdaságában, illetve a foglalkoztatásban milyen szerepet vállalnak. Az ALDE ezen kívül nagyon is odafigyel arra, hogy a a nemek közötti egyenlőség érvényesüljön ebben a kérdésben, úgyhogy lesznek erre vonatkozó módosító javaslataink is, illetve szeretnénk támogatni az egyablakos rendszert a női vállalkozók számára. Természetesen ide tartozik a gyermekellátási támogatás azon nők számára, akik aktívan szeretnének családi vállalkozásokban részt venni. Aztán, ami az örökségi kérdést, illetve a vagyonátruházást illeti, ez is ugye egy nagyon fontos kérdés, erre vonatkozóan is esetleg lesznek módosítóink. Hogyha azt akarjuk, hogy ezek a vállalkozások folytatódjanak, aktívabb, dinamikus szerepet töltsenek be az Európai Unió gazdaságában, akkor fontos megnézni, hogy milyen szabályokat hozunk, hogyan hogyan alkotunk jogszabályokat ezen a területen, ezért az a javaslatunk, javaslatunk hogy egyszerűsíteni kellene a családi vállalkozásokra vonatkozó jogszabályokat. Ezen kívül az oktatási rendszert is ösztönözni kellene, hiszen, hogyha azt akarjuk, hogy a, ezek a családi vállalkozók aktívabbak legyenek, akkor segítséget kell nyújtanunk számukra, egészen a korai szakaszban, az általános iskola, illetve középiskola időszakában, hogy milyen készségeket alakítsanak ki. Összességében azt mondhatom, hogy közös erőfeszítéssel egy nagyon jó jelentés készül majd, nagyon jó vélemény, illetve azt követően egy nagyon jó jelentés, és remélem, hogy egy igen-igen szükséges politikát tudunk így létrehozni. Köszönöm szépen, hogy az elnök Szilkióti eh, szól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy ilyen kiváló munkát végzett, és ilyen jó jelentést, illetve véleményt készített. Teljesen eh, világosan fogalmaz a szöveg, ezért fontosnak tartom, hogy minden frakció nagyon határozottan nyilatkozzon, és határozottan fogalmazza meg a saját véleményét. A GUE egyetért több mindennel, ami a szövegtervezetben szerepel, például amikor a vállalkozással kapcsolatos ismeretek iskolai oktatásáról van szó, ott azonban nem értünk együtt, nem gondoljuk, hogy a piacgazdaságnak be kellene szivárogni az iskolákba. Demokratikus iskolákra van szükség, ahol A gyermekek joggal érezhetik úgy, hogy a gyermekkoruk életük legboldogabb és legkreatívabb szakasza. Nem szabad helyet biztosítani az iskolákban a gazdasági darvinizmusnak és a vállalkozó szellemnek. Szerintem más egyéb részeken is van mit javítani a szövegben. Egyetértek az előzőleg felszólaló árnyékjelentéstevől, aki azt mondta, hogy nagyon nagyok a különbségek az országok között. Úgy gondoljuk, hogy a családi vállalkozások, ugyanúgy, mint más vállalkozások is, egy ugyanannak a besorolásnak kell, hogy megfeleljenek, mint más vállalkozások, tehát kell, hogy legyenek mikrovállalkozások közöttük, kis és középvállalkozások, és így tovább. Úgy gondoljuk továbbá, hogy egyfajta határt kellene szabni az öt munkavállaló, illetve foglalkoztatott legyen a határérték. Eddig beszélhetünk szerintem családi vállalkozásokról. Számukra meg kell könnyíteni a finanszírozást, illetve a finanszírozáshoz való hozzáférést, és progresszív adóztatásra is szükség van az esetükben. Vannak olyan részei a szövegnek, amelyeket kifejezetten üdvözlünk, mindenképpen támogatni kell a KKV-kat, tekintettel arra, hogy gazdasági válságban vagyunk úgy érezzük, hogyha így járunk el, akkor megvédhetjük, megóvhatjuk a meglévő munkahelyeket, és új munkahelyeket teremtetünk. Közismert, hogy a legtöbb munkahelyet a KKV-k hozzák létre, és a családi vállalkozások is a KKV, üzeme a KKV közé tartozik. Ennyit szerettem volna elmondani, és módosítókat is meg fogunk fogalmazni, be fogunk nyújtani. Várjuk az együttműködést a jelentéstevővel, remélhetőleg sikerül konstruktívan együttműködni, hogy közösen javítsunk a szövegen. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most megadom a szót Tatjana Zdanakának a zöldek részéről. Köszönöm. Először is szeretnék én is gratulálni jelentés szerzőjének. Köszönöm az együttműködést. Részt vettem az első eszmecserekben is már, Beterjesztettük módosítóinkat is már, még az ünnepek előtt. Megtesztük ezt, taglalnám ezeket röviden, és lenne egy kérdésem is. Krasznasevszki úrhoz, mert némi különbségeket találok az ön által beterjesztett szöveg és az ön által elmondott ügyek között a multinacionális vállalatok, meg a vállalkozások meghatározásában, meg a a földrajzi meghatározás ügyében. Az ön által beadott szövegben az áll, hogy a bizottság figyelmét szeretné felhívni a nagy multinacionális és családi állatok közötti e, egyenlő elbánás fontosságára. Mi másképp látjuk ezt. A mi módosítónk következőképp szól. A bizottság figyelmet felhívjuk arra a tényre, hogy az egyenlő elbánás a családi vállalkozásokat segít, ö, fenyegeti a multinacionális cégek részéről, amelyek elkerülik az adókat szemben a földrajzilag kötött, helyhez kötött családi vállalkozásokkal szemben, amelyek nem tudják ezt megtenni. Ezt szeretnék beterjeszteni. Módosítóként már megvitatjuk. Talán kompromisszumra jutunk. Mi nem vagyunk olyan optimisták a családi vállalkozások jövőjét illetően, mint mert bizonyos körülmények között lehetnek sikeresek. Így aztán a preambulumban Isten van egy módosítónk, mi szerint a családi vállalkozások pozitív esetekben vagy helyzetekben tudják felvenni a versenyt hanem nem családi vállalatokkal a hosszú távú orientáció és egyebek ügyében. Ez volna tehát a két javaslatunk. Azt is tudjuk, hogy nincs világos definíció. Ezt a meghatározást is várjuk, hogy határozzuk meg a családi vállalkozást. Egyetértünk a liberálisokkal, Renáta ajánlásával, hogy legalább bizonyos kritériumok szerepeljenek melyek alapján családi üzletként határozható meg egy vállalkozás. A, egy, van egy módosítónk, amely azt mondja ki a definíció kapcsán, azt javasoljuk a bizottságnak, hogy dolgozza ki a definíciót, biztosítva azt, hogy a definíció lefedi a sokféleségét a családoknak az új társadalmakban, és ne alkalmazon diszkriminációt a különféle családi formák között. Aztán beteresztettünk egy módosítót a kettes szikre vonatkozóan, ahol ön, az ön szövege a KKV-król beszél, kicsit kifejtem pontosítom. Milyen keret volna fontos és hangsúlyozandó, amikor a pénzforrásokhoz való hozzáférés, az adó ügyekben való igazságosság, társadalombiztosítási védelem a KKV-kban dolgozókra vonatkozóan hangsúlyozzuk, hogy jól célzott támogatás pozitív hatással lehetne a, a munkahelyek megtartására, és a helyi munkahely teremtési lehetőségét hangsúlyozok a KKV-knak az, az új gazdasági ágazatokban, vagy most erősödő ágazatokban. Tehát tudom, hogy van a bizonyos korlátok a, vélemény megírásában, tehát nem lehet de fontos volna, hogy kifejezőbb, módon kifejezettebben és pontosabban hivatkozzunk Köszönöm. Egy perc, Gerike képviselőnek. Micro. Mikrofont kér az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen a kollégának, amiért ilyen kiváló véleményt készített az európai családi vállalkozások helyzetéről, és köszönöm a jó együttműködést is neki. Két dologról szeretnék szót ejteni, amelyeket nagyon fontosnak tartok a vélemény kapcsán. Először is európai definícióra van szükség, az úgynevezett honorable merchants fogalom meghatározására van szükség. Ezek a tisztességes kereskedők. Szerintem ők mutatják azt, mit is jelent a szociális felelősségvállalás a vállalkozás világában. A tisztességes kereskedés fontos, hogy Európa védjegyévé váljon, és a családi vállalkozások különösen erősen képviselik ezt az értéket. Ami az örökösödési adót illeti, ez nyilván nem európai feladat, mégis emlékeztetni kell a tagállamokat a belső piac keretein belül arra, hogy mennyire fontos, hogy amikor a következő generációnak átadják a vállalkozást, akkor nem szabad elvenni nem szabad egy légüres térbe szorítani őket, gondolok itt például Németországra, saját hazámra is. Köszönöm szépen. Köszönjük. Befejezte? Igen. Jó. Morvai asszony, egy perce van. Köszönöm szépen, örültem annak, hogy a családi vállalkozásokkal kapcsolatos jelentés raportőre rámutatott arra a sajátos helyzetre, amelyben a posztkommunista országok vannak. én ezt hozzá szeretném kötni a munkahelyteremtés kérdésköréhez ugyanis ez is itt elég sajátosan alakul munkahelyteremtés alatt a szocializmusban államszocializmusban kommunizmusban ki hogy szereti nevezni gyakorlatilag a nagy állami gyárak üzemek általi munkahelyteremtést tekintették majd az úgynevezett rendszerváltást követően ezt felváltotta egy hasonló szemlélet munkahelyet teremtenek a nagy multinacionális vállalatok a nagy külföldi cégek akik odajönnek magyarországra és összeszerelő üzemeket hoznak létre szemléletváltásra lenne szükség és meg kellene érteni ezeknek a kormányoknak hogy munkahelyteremtés az is hogyha egy házaspár mondjuk egy kis ökofarmot hoz létre és a három gyerekükkel ott élnek vagy éppen egy sajtüzemet vagy egy fiatal házaspár az informatika terén képződve és dolgozva egy kis start up társaságot hoznak létre és nem a multinacionális cégeket kellene támogatni adókedvezményekkel és állami támogatásokkal hanem ezeket a szintén munkahelyet teremtő saját maguknak méltóságteljes munkahelyet és méltóságteljes életet teremtő embereket embereket is. tény és való hogy ha ily módon egy polgárosodás létrejön akkor kevésbé lehet szabadon rabolni lopni a közvagyont kevesebb lesz a korrupció mert ezek az emberek nem lesznek függőségben és kiszolgáltatottságban hanem ellenőrizni tudják a mindenkori hatalmat. köszönöm szépen! Uh, and now the last minute to Mr. Krasnodebski úr kapja meg a lehetőséget most még egy percig. Köszönöm szépen köszönöm a rendkívül érdekes megjegyzéseket a kollégáknak. Amikor a családi vállalkozásokról beszélünk, akkor eszünkbe jut az, hogy mit írtak például Thomas Mann, vagy nagy lengyel íróink ezekről a családi vállalkozásokról. Európában Röviden szólva, régen nagyon sok családi vállalkozás működött, most kevesebb ilyen vállalkozás van, mert problémát jelent a vállalkozás továbbadása a következő generációnak, és hát nincs egy megfelelő definíciónk sem. A Volkswagen például családi vállalkozásnak számít. Tehát nincs megfelelően körülírva ez a fogalom. Másrésztről van itt egy további probléma is. Az egyes családi vállalkozások szeretnének mind sikeresek lenni, növekedni, terjeszkedni, szeretnék a hagyományukat továbbadni. Ez is gondot okozhat a definíció kapcsán, de azért majd próbálkozunk egy fogalom meghatározást találni. Meglepett az, amit a GUE beli kolléga mondott a képzésről és továbbképzésről. Szerintem olyan vállalkozókra van szükség, akik jó ötletekkel rendelkeznek, találékonyak, és emlékszem rá, hogy Lengyelországban, fiatal koromban, hogy nézett ki a helyzet, rengeteg munkás próbált annak idején vállalkozást indítani, családi vállalkozásban gondolkodtak, és a vállalkozói ismeretek oktatása szerintem előmozdítaná a társadalmat. Ami a zöldek megjegyzését illeti, igen, a családi vállalkozásokat nem kezelik sok esetben méltányosan. Tudom, hogy Németországban más a helyzet, Tudom, hogy ott a KKV-knak nagyon jó a helyzetük, de az én hazámban például egészen más a helyzet. Ezért szerintem mindenképpen vegyük figyelembe a különbségeket. Lássuk azt, hogy az Európai Unió perifériáján található országok másként működnek történelmükből adódóan. A családi vállalkozások, mint olyanok, nem virágozhattak a történelmi körülmények miatt, Összegezve, nagyon érdekes dolgokat említett az összes kolléga, ez mindenképpen táptalaját biztosíthatja a jövőbeni gyümölcsöző vitának. Hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy a vélemények sokszor eltérnek egymástól. Megteszek mindent, hogy mindenkinek a véleményét tükröződjék a szövegben. Köszönöm. Köszönjük szépen! A módosítók benyújtásának határideje április 14-e, déli 12 óra a titkárság e-mailben fogja tájékoztatni a szakbizottság tagjait a módosított szövegről, és arról, hogyha esetleg bármi más változás történne, május 7-én fogunk itt a szakbizottságban szavazni a véleményről. 11-es napirendi pont szabszidiaritásról és az arányosságról szóló 2012-2013. évi éves jelentés. Most beszélünk első ízben a véleménytervezetről, és meg is adom azonnal a szót a jelentéstevőnek, Helga Stevens, öné a szó. Thank you, Chairman. Uh, good afternoon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Én volnék ennek a témának a jelentéstevője. Tudom, hogy csak egy véleménytervezetről van szó, amely az EMPL szakbizottság részéről készül a Júri szakbizottság részére. Egy megpróbáltuk összegyűjteni a különböző javaslatokat, különböző ötleteket, és szeretnénk most röviden egy áttekintést nyújtani arról, hogy mire is jutottunk eddig. A szubszidiaritás és az arányosság nagyon fontos kérdés az ECR számára, a frakcióm számára, nagyon fontosnak tartjuk ezen alapelveket. Üdvözöljük a nemzeti parlamentek szoros együttműködését, de Külön hangsúlyt szeretnénk fektetni a regionális parlamentek fontosságára, különös tekintettel azokra, amelyek jogalkotási hatáskörökkel rendelkezni. Azt szeretnénk, hogyha őket még inkább bevonnánk a korai figyelmeztető vagy előrejelző rendszerben, ott, ahol erre szükség van. A flamand parlament például nagyon jó példája a regionális parlamenteknek. Egy olyan parlament ez, amelynek van jogalkotási hatásköre, és nagyon fontos szerepet játszik. Példaértékű a működés a regionális parlamentek körében. Szeretnénk az Európai Bizottságot arra kérni, hogy készítsen egy áttekintést, és vizsgálja meg az ex ante tanulmányokat vagy vizsgálatokat. Ha lehet, akkor az eljárás legkorábbi szakaszában kell ezt megtenni. Végezetül pedig úgy gondoljuk, hogy követendő a kicsiben való gondolkodás alapelve, mint a munkahelyteremtés szempontjából, mint a növekedés elősegítése szempontjából, és a tekintetben is, hogy csökkentsük a vállalkozások anyagi terheit. Így összegeztem volna tehát azt, amire eddig jutottunk, és várom az önök megjegyzéseit, meglátásait, és beépítem természetesen őket a vélemény tervezetbe, amennyiben arra lehetőség nyílik. A húsvét ünnepök után lesz egyébként a következő elnyék jelentéstevői találkozó. Köszönöm a figyelmüket, köszönjük. Koslovszka asszony következik, a néppárti jelentéstevő. Köszönöm szépen. Mm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 úgy alakul, hogy valószínűleg módosítókat kell benyújtanunk, és változtatásokat kell eszközölni. Tolmácsolási probléma merült föl. Egy pillanat. Szavą pracę, która została wykonana, e, ta opinia wymaga kilku... Akkor megismételném, amit eddig elmondtam. Nagyon nagyra értekelem az eddig elvégzett munkát, és úgy érzem, hogy ez a jelentés magába kell, hogy foglalja a szubszidaritás és az arányosság elvét, amelyek természetesen nagyon fontosak, de meg kell vizsgálnunk a bizottsági jelentés tartalmát is. Az elmúlt esztendőkben politikai párbeszéd folyt, a parlamenti ö, sárga kártya, illetve ellenőrzési jog, mind nagyon fontos eszközök, amelyek azt biztosítják, hogy tiszteletben tartjuk az arányosság és a szubszédiatás elveit. Politikai párbeszédre van szükség az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között több találkozót kell létrehozni, amelyen bizottsági képviselők is részt vesznek jobb együttműködésre van szükség ahhoz, hogy jobban értsük egymást. És hogyha jobban meg akarjuk érteni azt, hogy mit is jelent az arányosság és a szubszidiatás elve, akkor tehát szorosabb együttműködésre van szükség. Az egyik felmerülő probléma az az, hogy ezeket a fogalmakat, ezeket a definíciókat különbözőképpen értelmezzük, a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament között gyakran eltérnek ezek az értelmezések. 2012-ben az Európai Bizottság kicsit mélyrehatóbb eszmecserét folytatott, és megpróbált egy egységesebb, standardabb ö, definíciót kialakítani, egységes kritériumok alapján, és szerintem minden intézménynek ezeket a kritériumokat kellene követniük, nem ez történik, Pontosan ezért merül fel az értelmezés problematikája. Ez egy nagyon fontos kérdés, mindenképpen bele kell venni a jelentésbe, annak érdekében, hogy ezt a két elvet megfelelően érvényesítsük. Másodszorban szeretnék még valamit megelíteni, ami nincs benne jelentésbe, azonban mindenképpen hangsúlyoznunk kell mire is gondolok, a nemzeti parlamentek szerepére, illetve arra, hogy ők hogyan lépnek fel ezen alapelvek kapcsán. 2012-ben a 600, mintegy 600 bemutatott jelentésből több mint 500 jogalkotással foglalkozott. Itt az Európai Parlamentben nem jogalkatási aktusokat is benyújtunk. Nagyon fontos utalni ezekre a nem jogalkotási javaslatokra, mert aztán ezek konkrét jogalkotási dokumentumokké válnak, irányelvekké például. És a nemzeti parlamenteknek is foglalkozniuk kell ilyen nem jogalkotási javaslatokkal. Ez a jelentés a sárga kártya eszközét hangsúlyozza. Ezt először 2012-ben vezették be, ahogy ezt megtudjuk a jelentésből, azonban 2012-ben már rendelkezett az Európai Bizottság ezzel a sárga kártyával, Az Európai Parlament tel nem értett egyet a bizottság az akkori témákat illetően, azonban az arányosság és szubszidiáltás elve nem sérült. Ez a jelentés a jövővel foglalkozik, de hát ez a forgatókönyv már egyszer felmerült. és egyszerűen nem ismert el az Európai Bizottság a parlament részéről a kifogásokat. Később is előfordult ez. hiszen az érveléssel kiegészített vélemény, negatív érveléssel kiegészített vélemény azt mondta ki az Európai Parlament részéről, hogy az arányosság és a szubszidiázás elve nem érvényesül, mégis az Európai Bizottság tovább folytatta munkáját, például az Európai Ügyészségi Hivatal kapcsán. Szerintem tehát fontos lenne, hogyha a jelentésben a lyukakat betömnénk, és elmondanánk, hogy mi hogyan szeretnénk, hogy hogy működjön a sárga kártya eszköze. Aztán az ötös bekezdés kimondja, hogy először kicsiben kell gondolkodnunk, Lengyelországban azt szoktuk mondani, hogy globálisan gondolkodunk, de lokálisan cselekszünk. Ez azt jelenti, hogy a helyi cselekvést helyezzük előtérbe, miközben figyelemmel kísérjük azt, hogy globálisan mi történik, ezáltal tudjuk a polgárok teljes potenciáját kihasználni, miközben gondoskodunk arról, hogy a globális hálózatok is működjenek. Ezeket tartottam fontosnak megemlíteni. Köszönöm. Köszönöm, Jutas Náruk következik az SZND részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Régnár asszonynak sajnos más elfoglaltsága van, ezért ma nem tud itt lenni köszöni a szerzőnek a véleménytervezetet, amely kiváló alapot képez a további együttműködéshez. Az Európai Bizottság a saját állásfoglalásában a szubszidiáritás kapcsán arra jutott, hogy sok esetben használni kellett az úgynevezett sárga kártyát. Felvetődik, hogy a, a regionális parlamentek rendelkeznek-e elő, elég erőforrással, illetve a nemzeti parlamentek rendelkeznek-e megfelelő erőforrásokkal, és egy bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzeti parta, parlamentek eleget tudjanak tenni az ellenőrzési funkciójuknak. déként mi úgy gondoljuk, hogy meg kell vizsgálni a szubszidiaritás elvének érvényesülését, úgy érezzük, hogy ez egy dinamikus koncepció, mert mint a szubszidiaritás elve, amelynek meg kell akadályoznia azt, hogy EU-s szinten szükségtelen jogalkotás történjen. Minden bizonyal fogunk egy-egy módosítót benyújtani, biztosak vagyunk abban továbbá, hogy jó végeredmény születik majd a közös munka végén. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Helga Stevens következik, hogy lezárhassa a napi rendi ponttal kapcsolatos vitát parancsoljon. Köszönöm. Nagyon érdekes volt meghallgatni a különböző véleményeket, minden javaslatot figyelembe fogunk venni, és be fogunk építeni, amennyire lehet a szövegbe. Az illetékes szakbizottsággal is egyeztetni fogunk a húsvéti ünnepek után. Lesz majd lehetőség tehát arra, hogy megvitassuk a felmerült kérdéseket. Lehet, hogy vannak egyébként a véleménytervezetben hiányosságok, de sajnos korlátozott a terjedelem. Sok egyéb dolgot is meg szerettünk volna említeni, de sajnos arra kellett korlátoznunk mondandónkat, ami a legfontosabb véleményünk szerint. Köszönöm szépen tehát a kollégák meglátásait, és amennyire lehet, be fogjuk építeni az elhangzott javaslatokat, ötleteket a szövegbe. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Április 17-e déli 12 óra módosítók benyújtásának határideje. A szakbizottságunkban május 28-án szavazunk, és a júriban pedig június 16-17-én kerül sor a szavazásra. 12-es napi rendi pont, a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 út utáni uniós stratégia. 112 módosítót nyújtottak be a kollégák a vélemény tervezettel kapcsolatosan, meg is adom a szót a jelentéstevőnek, Kozlovska rejevic asszony, parancsoljon. Szanowni Państwo! Köszönöm szépen, állnak asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tény az, hogy a szakbizottságban már beterjesztett szavatomra jelentésemben 112 módosító érkezett. Ezeket üdvözlöm, hiszen javítja rálátásunkat a problémára az összes módosító, és így hozzájárulnak az anyag minőségéhez. Örömmel kaptam azt a hírt, hogy a 200 szavas határon túlmehetek. A tervezetem terjedelmében 12 kompromisszumot tudtunk előhozni eddig, és dolgozunk a többim. Az nagyon eleven eszmecserét és levelezést folytatunk az árnyékeladókkal is. Köszönöm a munkát, nagyon jó szellemben tudunk együttműködni, eredményes eszmecseréket folytatva, és jó részt sikerült is megállapodni egy sor olyan megfogalmazásban, amely kielégítőnek bizonyult mindenfél számára. Így a módosítók minősége is fontosan javul. A most folyó vita főképpen a, ugye nők és férfiak szerepének összeegyeztetésére, illetve a gondozási létesítmények szerepéről szól, nem csak a gyermek megőrző vagy gyermek megőrzési létesítmények, hanem az időskori létesítmények ügyében is, amit a rugalmas munkaidő és magánélet összeegyeztetése, a szegény nők, illetve a bér és nyugdíj különbségek problémája a férfiak és nők között, és általában a férfiak és nők munkaerőpiac részének különbségei, különösen a nők, ezen belül az anyák munkavállalásának sajátságai kell, hogy többi figyelmet kapjanak, aztán az anyasági szabadság, szülői szabadság ügyei, az apai szülői ott is beleértve, a bizottság által javasolt, eddig a bizottság által javasolt irányelv végrehajtását kérjük, a vállalatok, a tőzsdéjegyzett vállalatok tanács tagságának nemi összetételére, és foglalkoznunk kell a diszkrimináció, többszörös diszkrimináció problémájával a munkaerőpiacon, és az úgynevezett korosz diszkrimináció kérdésével. A mobbing, a szexuális abúzus, a zaklatás ügyeivel a munkahelyen, ezek mind-mind olyan területek, amelyekkel foglalkoznunk kell, és amelyekkel kitérnek a módusítók. Köszönöm mindegyiküket, és szerintem nem sokára összeállnak a kompromisszumok. Köszönöm szépen. Gerike úr, ön árnyék előadó, ugye? Nem tudta? Hát nem kell most bármit is mondjon, ha nem készült. Nem, beszélgettünk. Az én módosítőmet már említette az előadó. Voltak éppen Ugye nőkről beszélünk itt általában. Fontos az, hogy megemlítsük, hogy az anyák sajátságos szereppel bírnak. Persze hogy nők is egyben, de ezen túl külön felelősséget vállaltak a társadalomban, úgyhogy külön említést kell kapjon ez a kategória. Részemről ennyi volna, mást nem tennék hozzá. Köszönöm. Köszönöm, Maria Réna, a szocialista frakció. Euh, euh, euh, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm az elvégzett munkát. Tudom, hogy nagyon sok módosítót nyújtottak be, ami nagyon jól mutatja, hogy milyen érdeklődésnek örvend ez a téma. Nagyon kevés olyan módosító van, amelyek mély eltéréseket mutatnának a vélemények között. Vannak olyan módosítók, amelyek fontos kérdésekre mutatnak rá, például az első ezek közül természetesen az egyenlőség kérdése, ugye itt nagy különbségek mutatkoznak, aztán a 2020-as stratégia, az európai szemeszter, kérdései merülnek fel, aztán a foglalkoztatottság kérdése, hiszen több mint kb. 20 millióan vannak, akik szegény sorban vannak a nők közül, és a foglalkoztatottság is nem kellő mértékű. Ezen kívül vertikális és horizontális szempontból diszkriminációt tapasztalunk, valamint Figyelembe kell venni a nők elleni diszkriminációt, a többszörös diszkriminációt, gondolok itt a, például a bőrszínére, a bevándorlási háttérre, vagy esetleg a fogyatékosságra. Aztán a foglalkoztatottság ráta emelése érdekében a gyermekellátési intézmények struktúrájába kellene beruházni, illetve a különböző szabadságformák, anyasági, szülői, apassági szabadság mind azt a célt szolgálják, hogy a családi életet össze lehessen egyeztetni a munkával, és természetesen ezen a területen nagyon súlyos a diszkrimináció. Aztán vannak olyan gondolatok, ahol nem született kompromisszum, például a 78-as módosító. Itt gondolok például arra, hogy hogyha a diszkrimináció éri a nőket, akkor, akkor neki kell ezt bizonyítani, nagyon kérem a jelentéstevőt, hogy ezt a kérdést vegye alaposan fontolóra, hiszen itt a bizonyítás kötelezettségét bizony komolyan kell vennünk. Aztán ezen kívül vannak olyan módosítók, amelyek a szexuális, a nem klasszikus, nem hagyományos szexuális identitással foglalkoznak, ezen a területen is diszkriminációt találunk. Sajnos ami ezt a, a plusz diszkriminációt illeti, sajnos ezen a területen is van még teendőnk. Köszönöm. Thank you. The last word. Köszönöm. Utolsó szövegen jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Én is szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Majdnem száz százalékuk ezeknek a hozzászólásoknak már bekerült a jelentésbe voltak épp. És azt is el kell mondjam, sose lehet szinte egy olyan szöveget létrehozni, amit százszerzelékig mindenkinek az ínyére van, de igyekezt arra törekedtünk, hogy a lehető legszélesebb többség által elfogadható anyag jön létre, frakcióhatárokon átnyúló értelemben. Köszönöm erre vonatkozó munkájukat, és a kiváló együttműködést. Your work and I regret... Köszönöm szépen, köszönöm a munkáját, és hát sajnálom, hogy az egyenlőségi kérdések mindig a nap végére jutnak, amikor már az összes többi nagyon fontos kérdéssel végeztünk, remélem, hogy ez a jövőben nem történik meg újra, majd gondoskodunk róla, hogy ne legyen így. Az EMPL szakbizottságban április 16-án szavazunk, és ez ugyanaz a nap, amikor a következő ülésünkre is sor kerül. Reggel kilenckor kezdünk Brüsszelben. Kicsit korábban fejeztük most be a munkát, lesz néhány napos szünetünk, több mint egy hetes szünetünk gyakorlatilag. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt a mai ülésen, és köszönöm mindenkinek a nagyon kemény munkát, illetve az együttműködést a szavazás során. Sikerült a végére érnünk, és azt hiszem nagyon jó eredmény született. Köszönöm még egyszer mindenkinek, és hát még itt van a hangom, de csak éppen hogy köszönöm.